Okay, colleagues, we are, uh, we are ready for another. Kedves kollégák, ismét érdekes meghallgatási forduló előttünk. Az első napirendi pontunk maga a napirend, annak elfogadása. Ha nincs ellenvetésük, elfogadhatjuk módosítás nélkül. Köszönöm szépen. Néhány bejelenteni való. Tolmácsolás ma 19 nyelven folyik, és mint mindig webstreamen közvetítik az ülést, online lehet nézni az Európai Parlament weboldalán, vagy az EPTV oldalán. És tekintettel arra, hogy papírmentes módon működünk, minden dokumentum elektronikus, csak elektronikus formátumban érhető el. Harmadik napirendi pont a jegyzőkönyv, az októberi két ülésünk jegyzőkönyvének elfogadása. Ezek az online anyagok között hozzáférhetőek, ha az ülés végéig nincs, ellenvetéseket jóvágyottnak tekintjük. Köszönöm szépen! És akkor kezdjük el voltak éppen meghallgatását Karl Falkenberg úrnak, aki korábban a Környezetvédelmi Főigazgatóság főigazgatója volt az Európai Bizottság körében. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Karl Falkenberg úr, az EU jogszabály alkotás, kibocsátás témában javasolt jogszabályalkotásról és az európai levegőminőségi normák bevezetéséről, végrehajtásáról beszél, különösen a levegő szennyezés, az autóiparra kapcsolatos vetületével foglalkozott. Megkapták képviselőtársaim az írásos kérdésre adott válaszait Falkenberg úrnak. Ezeket megtalálják az ülés dossziéjában. Egy óra 40 percünk van a vitára. Először Falkenberg urat kérem meg, hogy 10 percben mondja el bevezetőjét öné a szó. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők. Először is köszönöm ezt a lehetőséget, hogy tisztázhatom, hogy én magam, illetve a főigazgatóságom az Európai Bizottság Környezetvédelmi, Környezetvédelmi főgazgatóság, milyen szerepet játszik. Jelenes Potosnyik biztos mandátumával jelentősen átfedésben volt az én eh, mandátumom. Stavros Dimas, Stavros Dimas alatt kezdtem a munkámat, elsősorban az éghajlatváltozási kérdésekkel foglalkoztunk, és végezetül Carmenu Vella mandátuma alatt 2015 nyarán fejeződött be mandátuma. De nem akarok most túl sok időt pocsékolni a bevezetőmmel, inkább utalnék János Potosnyik ide vonatkozó politikai elemzésére, hiszen mégiscsak szorosan együtt mögött működtünk annak érdekében, hogy a lég, levegőminőség, légminőség javuljon Európában, illetve hogy a jelentős uniós környezetvédelmi jogszabályoknak minél nagyobb mértékben a gyakorlatban, mindennapokban is érvényt szerezzünk. A végrehajtás, jogszabályok végrehajtása azzal kezdődik, hogy mennyire világos, tiszta, olvasható színvonalas a jogszabály. Ez az Európai Bizottság számára, de főként a tanács és a parlament, mint társjogalkotók számára nagy hívás ez másodszorban. Azt is látunk értenünk kell, hogy az egyszerű jogszabályok, amelyek kötelező érvényűek minden uniós tagállamra, és szolgálják az 500 millió európai polgár igényeit, hogy ezeket kihajtja végre és hogyan. A szubszidiaritás elve jól ismert, jól működő elv, 28 tagállam hatóságainak kell hasonló módon végrehajtani ezeket a jogszabályokat. Ehhez arra van szükség, hogy közös, vagy legalábbis peer review alá eső végrehajtási szabályok létezzenek. A környezetvédelem területén túlságosan gyakran kellett az Európai Bizottsághoz fordulni az európai polgároknak azért, mert úgy érezték, hogy az egyes tagállamok hatóságai szervei az ezeket a jogszabályokat nem hagyják végre kellő mértékben. Az Európai Bíróság pont a környezetvédelem terén fordult legtöbbször, illetve az Európai Bizottság pont a környezetvédelem témájában fordult a legtöbbször a bírósághoz a tagállamokat bíróságra vive. Alapvetően azóta olyan javaslatok születtek és jogszabályok, amelyek szigorítottak a jogérvényesítésen, a monitoring mechanizmusokon, és amelyek a nemzeti bíróságoknál a jogorvoslatra is nagyobb mértékben adnak lehetőséget, de ezek még nem zárultak le, ez a jogalkotási folyamat, bár megszületek ezek a javaslatok. Ahogy sokan mások, én is tudom, hogy a laboratóriumi vizsgálatok és a valós károsanyag kibocsátások között különbség van. Három fajta magyarázattal szolgáltak nekem erre. Először is az egyes gépjárművek kibocsátása a sofőrtől is függ, hiszen, ahogy azt tudjuk, a az üzemanyag fogyasztás és a keresőanyag kibocsátás 30% a sofőr jobb lábában keresendő. Ahogy az NEDC tesztekben foglalt laboratórium feltételek is mondják, e, ezt egy ellenőrzött környezetben próbálják mérni a ki e, bocsátásokat. Harmadsorban lehet, hogy e, az egyes autók egyre tisztábbak, mégis egyre több autó közlekedik Európa utcáin, ezért tovább romlik a levegőminőség. Úgy érzem, hogy a nitrogén oxid, illetve az apró részecske kibocsátás tekintetében nem javuló helyzet igencsak aggasztó, éppen ezért magam és kollégáim a főigazgatóságban ezt többször rendszeresen felvetettük. A közlekedési ágazat több mint harmadát adja ennek a fajta környezetszennyezésnek, a többi kétharmad, köze kétharmad jön a egyharmad jön a háztartási kibocsátásból, egyharmad pedig ipari mezőgazdasági és import szennyezésnek mondhat, tudható be. A levegőminőség, illetve hát leginkább annak a hiánya okozza az európai halálok halálozási arányban a legnagyobb romlást, éppen ezért az erre létő fogva a főigazgatóságunk próbálta szigorítani ezeket a szabályokat, főként a dízelmotoros eh, gépjárműkre vonatkozóan. A CARS 20, 2020-as nyilatkozatban is kimondtuk ezt, szeretnénk tartani magunkat ehhez a napirendhez. Mi szerettük volna, hogy a, a valós körülmények közötti eh, mért eh, kibocsátások és a hordozható eszközök valóban bevezetésre kerüljenek, az Euró 6-os norma vonatkozóan 2014. szeptemberét szeretük volna. Azt vártuk, hogy 2013 végére megszülessen ez a javaslat, ekkor lehetett volna a rendes eljárásrendben tartani ezt a határidőt. Ez a szakmai vagy technikai munka ugyanakkor sokkal tovább tartott, ez mutatja azt, hogy uh, Digi Kaleha nak írt levelemben miért hívom fel a dolog sürgősségére a figyelmet. Az SCCT e tanulmánya is rámutatott arra, hogy sokkal nagyobbak a különbségek az emi, mért emissziós értékek között. Ezért a laboratóriumi körülmények között felmerül a kérdés, hogy az Euró 6-os autók valóban javulást jelentenének-e. Felmerül tehát a kérdés, hogy egy végrehajtási aktus értelmezéséből adódhat-e az, hogy 20-szorosan túllépik a határértéket a károsanyag kibocsátás terén. A tagállami a hatószervek a piacfelügyeleti intézkedéseket kellett volna, hogy életbe és a típus jóváhagyás sokat kellett volna megkérdőjelezniük. Ilyen óriási eltérések esetében remélem, hogy mindenki, beleértve a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit is levonják majd a megfelelő következtetéseket ebből a dízel gét botrányból, és ezzel majd javíthatunk a jövőben a a kormányzáson. Úgy érzem, hogy a jogszabály magában mit sem ér, hogyha nincs határozott, független monitoring ehhez nem járul, nem szerzünk érvényt a szabályoknak, illetve korai koordinált fellépésre is szükség van, hogyha bármiféle hiányosságot állapítunk meg. Köszönöm a figyelmeket, most pedig szívesen válaszolok a kérdésekre. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, Falkenberg úr. Kezdjük tehát akkor az első forduló kérdéseit. A jelentéstevők indítják a sort, és aztán a frakciók képviselő egyenként. Mindenkinek öt perce van. gerbrandi úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Falkenberg úr, hogy eljött. Jó látni megint a parlamentben. Kérdésem tárgya az, hogy amikor olvasom a bizottsági nyilatkozatok legtöbbiét, legyenek ez a írásos válaszok, vagy egyéb nyilatkozatok. Elég koherensek, sőt, ugyanazt ismétlik. Ugyanakkor tudjuk, hogy éveken át a bizottság egyes részlegei egymással harcoltak ebben a témában. Sok e-mail cseréből, levelezésből látjuk az ön és kollega, Keszpár kollégá levelezéséből. Potosnyik úr és Tajani leveleváltásából is kiderül mindez. Beszélne arról tehát, hogy mi, hogy folytak a dolgok házon belül, mennyi volt ismeretes. Ugye most látunk e-mail cseréket a DJ Enterprise, DJ Klima eh, közvetlenül főigazgatóság között és a JRC között, már 2008-as keltezésűeket is, amikor erős gyanúja merült fel ezek szerint a eh, defeat device-ok -ok alkalmazásának, akkor még nem vált külön a ciklus csalás, illetve a diffi device fogalmának különbsége. De beszámol arról házon belül mi ment, mi volt ismeretes, és milyen szinten. Az önkérdése visszamegy voltak éppen arra az időszakra, mielőtt én még főigazgatóként megérkeztem volna a színre. Mikor felkészültem erre a meghallgatásra, már nagyon világos volt a közvetlenül dolgok a kollégák körében, hogy gond van. Gond van a labortesztek és a tényleges vezetési körülmények között. Az Euró 5-ös normák időszakára, akár 2005-re visszamenőleg is. Ami azonban nem volt talán világos, a, a, az, hogy milyen mértékűek ezek az eltérések és különbségek. És ahogy a bevezetőmben is mondtam, voltak bizonyos magyarázatok arra, hogy miért, mi lehet ennek az oka. Egy gépkocsi más és más kibocsátásokat ad, attól függően, hogy hogyan használják. Tehát olyan nincs, hogy minden autó minden körülmény között ugyanannyit bocsájt ki. Tehát normál, normális az, hogy bizonyos eltérések adódnak. Mint Mondottam, 30%-ot lehet, sőt, magyaráztak is a vezetői a Lassabban gyorsít a vezető, igyekszik kicsit visszafogottabban autózni. Ilyen okok vannak tehát. Ezt követően a DJ Environment-ben megkezdtük a GRC tanulmánya révén, révén vizsgálni, hogy vajon mik lehetnek a még egyéb magyarázatok. És láttuk azt is, hogy az a külső levegő minőség, amelyet mérhettünk, nem javult a városokban. Tehát a tanulmányt elvégeztettük, ez több olyan iránymutatott, több olyan felvetéssel állt elő, amelyek diszkrepanciák mutattak rá, amelyeket nem nagyon lehetett megmagyarázni. Mindezek, mindezek azonban én nem igazán láttam, és nem gondoltam arra, hogy vannak emögött illegális praktikák, gyakorlatok. A legjobb analógia a a, az államháztartási jogszabályalkotás. Tehát adó jogszabályok létrehozása. Ugye az emberek el, el lehet képzelni, hogy milyen vállalatok működnek. Persze mindenféle magyarázatot lehet találni a vállalatoknál, hogy hogyan csökkentsék adó befizetéseiket. Tehát legálisan korrekt, de morálisan nem. Volt. Hát igen, a morális magyarázat egy nagy kérdőjel, de itt most a jogi, jogszabályok betartatásáról beszélünk. Nem gondoltam azt, hogy itt igazi jogsértés állhat fenn, Ilyen értelemben tehát a kezdetétől arra koncentráltunk, hogy olyan kiskapukat leküzdjünk, amelyek fennállhatnak. Miért lejje az öt percünk, még egy kérdésem van. Eléggé frusztráló lehetett az ön munkája a DJMV-ben. Ön igyekezett javítani a helyzetet, ám valahogy sehogy sem működött. A JRC már 2011-ben megállapította, hogy a, a mobil eszközök, a PEMZek már használhatná, már lehetne őket használni, mégis öt éven keresztül ezekkel, ezekkel szembeni alternatívákon dolgoztak, ami tekintetű úgy is, hogy igyekeztek lassítani a folyamatot. Volt-e olyan benyomása bármikor is, hogy vannak bizonyos erők, szándékok, mondjuk talán az autóipar gyenge állapota miatt, amelyek úgy gondolták, hogy a gazdasági konzekvenciák sokkal fontosabbak, mint a levegő minőségi konzekvenciák, vagy akár a jog betartása, amelynek a kereteit meghatároztuk. Hát ebben az időszakban nagyon sok gazdasági ö, félelem volt, és amikor a levegő minőségi javaslatot kidolgoztuk, sokat kellett győzködni a feleket, hogy a levegő minősége valóban súlyos probléma, és kell vele foglalkozni. Nehéz gazdasági időkben is. Igen, volt némi bosszúság emiatt, ugyanakkor a K22 kommunikáció adott nekünk egy, egy ö, olyan cselekvési tervet is, amely révén e munkaterv végrehajtása, a legkülső terv végrehajtásának végrehajtatására voltak eszközünk. Végül nem jártunk sikerrel, az RDI teszt eljárás már készen kellett volna álljon a folyamat végére, 2014. szeptemberében az Euró 6 normál bevezetésének időszakára, ám végül sajnos átsúsztunk 2015-re mindezzel. Ám én folyamatosan dolgoztam ezen, és több alkalommal Potosnyik biztosan együtt felhívtam bizottsági kollégáim figyelmét arra, hogy fel kell gyorsítsuk ezt a munkát, és hogy ez egy ez súlyos. Köszönöm, igyekszünk tartani 5 percünket, a második jelentés levőn nem fogadott meg be, úgy Gizeke úré most a szó. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm, hogy még egyszer időt szakít arra, hogy megválaszolja a kérdéseinket. A jelentéstevünk még repülőgében van, talán később fog majd kérdést feltenni. Falkenberg úr tudja, hogy a VW a második leggyakrabban használt autó Európában. Az USA-ban teljesen más a kép, hiszen a dízelautók csak 3%-et teszik ki az autó eladásoknak. Hogyan magyarázza ezt a különbséget? Ich denke, ich denke. Válasz, úgy vélem, hogy ez igencsak összefügg azzal, hogy Európában tudatosabban foglalkozunk a éghajlatváltozással, ennek a kérdésével. Ez hatékonyabb rendszernek tűnt, amely kevesebb széndiokszidot bocsájt ki a légkörbe. És azt hiszem, hogy természetesen adóügyi ösztönzőket is létrehoztunk, amely ahhoz vezetett, hogy az elmúlt 25-30 évben az európai autóflotta egyre inkább ebbe az irányba tolódott el. Azt hiszem, hogy ez messze menően függ attól, hogy megpróbáltuk azt, hogy reagáljunk az éghajlatváltozás jelenségére, és talán kicsit többet kellett volna arra figyelnünk, hogy a levegőben, amelyet valamennyien be is kilélegzünk városainkban, vidékeken, mi a helyzet a finom porszemcse kibocsátásokkal, a nitrogénoxid kibocsátásokkal, és hogy ott jelentős hátrányok mutatkoznak. Újabb kérdés, Egyetértek az ön értékelésével, azt hiszem, hogy az európai környezetvédelmi politikában a széndiokszid csökkentés volt a középpontban, és a nitrogén, nitrogén oxidokat egy kicsit talán elhanyagoltuk. Az autóipar is erelt be a széndiokszid kibocsátás csökkentésére, ön is elmondta, ugye ez összefügg a dízel jelenséggel, itt az európai környezetvédelmi politikában tehát egy bizonyos módon, ugye ez a kipufogó gáz potrány, most hagyjuk az adóügyi dolgokat, de itt a környezetvédelmi tendencia az mindenképpen ok, oka ennek. falkember úr, nem tudom, hogy itt felelősségről kell -e beszélnünk, de azt hiszem, hogy talán még inkább arra rá kellett volna tudnunk mutatni, sokkal inkább, mint ahogy azt megtettük, hogy a dízel mobilitás jelentős hátrányokkal is jár. Ugye itt, hogyha megnézzük akár 20-20 közleményt, akkor abban világosan szerepel egy cselekvési program, amely a nitrogén oxid és a por kibocsátás negatívumait is megemlíti, és azt is, hogy ezt valahogyan kezelni kell, ezt a jelenséget. Nem hiszem tehát, hogy itt egyértelműen az egyik technológia mellett tettük volna le a voksunkat egy másik technológia ellenében, de az a helyzet, hogy a nyilvánosságban, ugye az adóügyi könnyítésekkel együtt a tagállamokban olyan ösztönzések jelentkeztek, hogy az emberek dízel járműveket vásároljanak. Újabb kérdés. Most talán egy fordulat előtt állunk, amikor megváltozik majd a mobilitás. Itt a szakbizottságban két héttel ezelőtt itt volt az alsó 120 gazdasági miniszter, és egy tanulmány volt Németországban, hogy 2030-ig hogyan lehet a tüzelőanyagos motorokról lemondani. Ez egy ambiciózus terv, a zöldek ezt követelik is Németországban. Most kérdés az, hogy ez megvalósítható volt-e. Ez ugye egy tanulmány volt a bizottság részéről, és most egy professzor idézetével szembesíteném önt. Franz Indráról van szó, Bécsi személy, ő azt mondotta, hogy a tüzelőanyagos motor a következő 100, 300 évben még konkurencia nélkül áll majd fenn, ugyanis a széndiokszid kibocsátás akkor sikerülne a legjobban, hogyha a jelenlegi motor még tovább javítanánk. És mi a véleménye ez, erről az idézetről? Ugye itt a motor technika szakértőjéről van szó, ez nem párt program kijelentés válasz. Jó magam nem vagyok műszaki ember, közgazdász vagyok, tehát a technikai kérdésekben nem tudok mondani ennek a professzornak. Azt hiszem, hogy fontos az elektromos motoroknál is elgondolkodni azon, hogy honnan is származik a villamos energia, hogyan termelik ezt, és akkor lehet megnézni, hogy mi észszerű, vagy mi hatékony meghajtás egy adott motornak. Köszönöm. Fakember úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az utolsó kérdéskörrel kapcsolatban csak nagyon röviden. Mindenki azt mondja nekünk, hogy a technológia megvan ahhoz, hogy a széndiokszid és a nitrogén oxid kibocsátás is csökkenjen egyszerre, tehát nem kell a kettő között választani. Mit gondol erről? Um, my understanding is that uh, technology... Nos, én is úgy tudom, hogy megvan ez a, létezik ez a technológia, a környezetbarát gépjárművek újra meg újra bebizonyítják, hogy ez lehetséges. Az ICCT tanulmányaiban legalább két autó teljesítette ezeket az elvárásokat, tehát én is úgy gondolom, hogy megvan erre a technológiánk. Um, Köszönöm. A mi szakbizottságunk az esetleges jogi kiskapukat vizsgálja, azt, hogy hogyan lehet javítani a jogszabályokon, illetve az a, hogyan állhatott az elő, hogy e- ennyire félre szabályoztuk a dolgokat. A ciklus csalásról beszélt, tudna esetleg konkrét példákat hozni? Nos, teszt laboratóriumban soha nem jártam, de hallottam sokféle történetet. Például az, hogy különleges kisebb gördülő ellenállású gumiabroncsokat használtak, nem olyat, mint a vala, valódi életben, illetve úgy programozták fel a motorelektronikát, hogy a gyorsulás sokkal sokkal finomabb, fokozatosabb, mint ahogy azt bármely a sofőr való életben tudja ezt produkálni. Hát lehet, hogy van, aki tudja, mondja a képviselő. Nos, a Defeat device megfogalmazása, definíciója is nagyon összetett abban, tehát bármiféle olyan eszköz, amelynek a célja az, hogy az károsanyag kibocsátás mérési rendszert kijátsza. Hogyha tuning és a modulating, mind a két megfogalmazás szerepel, az egyik a hangolás, egy finom hangolás, a másik a modulálás. Nem igazán látom a kettő közötti különbséget, így nem értem ezt az írásbeli válaszát. Nos, ezt a jogszabályt újra és újra átolvastam az elmúlt pár év során, és nekem sincsenek világos, egyértelmű válaszaim. Gerbrandi úr is hasonlót kérdezett. A jogi és az erkölcsi különbségtétel talán egy jó megközelítés lehet. A tagállami hatóságok és laboratóriumok adták ki a típus jóváhagyást, tehát alapvetően neki kellett ezt használni vagy értelmezni, tehát semmiképpen sem beszélnék jogtalan eljárásokról egész addig, amíg rá nem jöttünk, nem kaptunk híreket a óceán túloldaláról, arra vonatkozóan, hogy ilyen óriási különbségek vannak. Köszönöm. akkor lehet csak ilyen információt kérni, vagy bizonyítékot kérni a tagállamoktól, hogyha már birtokban van ez a alapvetően ez az információ, tudnak ezen bizonyíték létezéséről, ami tehát teljesen működésképtelen. A 2014. októberi TCMV ülés kapcsán több tagállam is elégedetlenségének adott hangot. Mely tagállamok és milyen elégedetlenségről volt szó? Ha jól emlékszem, akkor azért volt mindez, mert júniusban azt várták, hogy majd az októberi ülésen egy javaslat kerül az asztalra, a valós eh, emisszióméréssel kapcsolatban, és aztán ez napirendre sem került. Németország, Hollandia, Dánia és egy negyedik tagállam volt. Már egy Egyesült Királyság lehetett? Szerintem nem. Szerintem nem a brit barátaink. Köszönöm. Következő. Erle úr. Köszönöm szépen, <clears throat> hogy eljött. Ma is segíti a munkánkat. Első kérdésem az lenne, hogy amikor a gépkocsi kibocsátási jogszabály elfogadásra került, a, a bizottsági bizottság részéről, függetlenül, hogy melyik DJ nem merült fel, volt-e olyan meglátás, hogy a laboratóriumi tesztekre kéne koncentrálni, vagy pedig gép közúton való mérés kéne megkövetelni. Több alkalommal volt erről vita, ahogy hallottunk. És úgy láttuk, hogy az ipar ugye arra törekedett, hogy a laboratóriumban lehessen a tesztet megcsinálni, mint ahogy a gyerekek biztonságülésénél is azt követeltük meg, hogy egy, egy potenciális balesetnél is működnén a közúton. Vagy ha az ember egy ajtóernyőt vesz, akkor nem laborab, laborban próbálgatja, hanem valóságos életben való működés követeli meg. Vajon a bizottságban volt-e vita arról, hogy a limiteket a közutokon is kéne mérni, vagy csak megelégedtek a lab, laboratóriumi teszteken? Ha jól értem a kérdését, oda megy vissza időben, mielőtt én a környezetvédelmi posztomat elfoglaltam. Ugye azt kérdezi, hogy mind gondolkoztak a bizottságnál, amikor ez a Implementing Act elfogadása, betertése került. Ezt nem tudom. Azt tudom, hogy ennek a jogszabálynak a végső célja ezzel a pontos technikai specifikációval a laboratóriumi tesztekre vonatkozóan az volt, hogy az ipar miképpen tudja bemutatni, bizonyítani azt, hogy az Euro 5-ös vagy Euro 4-es normát teljesíti a gépkocsia. Tehát, hogy jóváhagyják a típust. De akkor nem voltam ott a bizottságnál, mint mondottam, és nem nagyon bírtam, nem bírtam betekintéssel arra, hogy pontosan milyen viták folytak minden körül akkor. Köszönöm. Többször visszatértünk erre a kérdésre, Kebrandi is beszélt róla, a DG Envy és a DG Enterprise és a DG Grow közötti érdekütközésre. Eh, a VLTP folyamata 2008-ban indult, és csak mostanában került elfogadásra. Vajon ez a, ez a hatalmi kiszorítósdi a egyes főigazgatóság között vajon késleltette a jogszabályalkotást? Hiszen elég sok idő telt el itt. Lehet, hogy ez magyarázza ezt a késlekedést? Nem hiszem, hogy azok a viták, amelyek az egyes DJ között folytak, emésztették volna fel az energia nagy részét. A DJ Enterprise, vagy most DJ Grow néven futó részlet volt a, részleg volt a, a főfelelős, bevonva egy műszaki bizottságot tagállami szakértők részvételével. Ez a folyamat nagyon sok időt és erőfeszítést vett igénybe, sokat többet, mint mondjuk a két említett főigazgatóság közötti érdekegyeztetés. Persze voltak különböző álláspontok. És ezért volt több ponton vitám Kaleha főigazgatóval, mert hogy a fontosságát hangsúlyoznunk kellett, sürgetve a továbbvitelét, ám ezt a folyamatot igyekeztünk abban a eh, határidőben elvégezni, amit a cselekvési terv előirányzott. Ez pedig 2014. szeptemberig irányozta elő ezt a legfrissebb normák, az Euró 6-os normák bevezetésével együtt. Ezek egybe kellett volna essenek, 2020-ra, 13-ra, 14-re, felgyorsítva a menetrend végrehajtását. Igyekszem nagyon rövidre fogni. A 90-es évek végétől a, a DeFi device botrányig több jelentés futott be civil szeretektől, NGO-któl, amely hatalmas széttartásokat, diszkrepenciákat mutatott, nem reagáltak rá. Nincs valamilyen automatikus mechanizmus a bizottságon belül, hogy amikor a jelentések befutnak, elkezdődjön egy eljárás az egyes főigazgatóságok között egyeztetve a, a, a dosszié feldolgozását, vagy csak sima eljárásban dolgozzák fel ezeket? A közvetvédelmi főigazgatóság a JLC tanulmánya alapján járt el, az első bizonyíték alapján bekérte ezt a tanulmányt. Tényleges, tényleges közúti kibocsátásokkal teszteltek, és e teszt jelentéseket az asztalra, tehát beteljesztettük a többi DJ elé is. ...2014. októberében az a JRC tanulmányában sokkal nagyobb széttartásokat látunk, mint az ICTT tanulmányaiban. Ez volt az a pillanat, amikor még nagyobb sebességgel kapcsoltunk a munkában, mikor, mikor én értesültem ezekről a nagy különbségekről, akkor igyekeztünk még egyszer ellenőrizni a dolgokat, és tolni az egész folyamatot a tényleges közúti tesztek végrehajtása felé. Köszönöm szépen, López Bermejo képviselő szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Falkenberg úrnak is, hogy itt van most körünkben és válaszol a kérdéseinkre. az írásbeli kérdéseinkre adott válaszaiból azt veszem ki, hogy a DJ NV még 2009 előtt, mielőtt ön a posztjára került volna, tudta, hogy vannak eltérések a labor emissziós értékek és a valós emissziós értékek között. Azonban önt is tájékoztatták erről 2010-ben. Felülvizsgálták az eltéréseket az Euro 6 ö, során, és vannak bizonyos készülékek, amelyek arra ö, ö, kerültek felhasználásra, hogy eltorzítsák ezeket az értékeket a járművekben. Ugye ennek a következményét ismerjük. Az illetékes hatóságok ö, értesültek ezekről a, az eseményekről. Szeretnék önnek feltenni két-három kérdést. Először is, ami ezen default devices legalitását illeti. A 98-as szabály szerint ezen készülékeket be kellett volna tiltani. Önnek az a véleménye, hogy ugye ezen készülék használata tehát Európában illegális, hogy ezt fel kellett volna említeni. Um, I, I have to repeat that... Uh... Csak megismételni tudom azt, amit elmondtam. Nem én voltam felelős azért a jogszabályért, én figyelemmel követtem ugyan, nem tudtam, hogy ilyen eszközöket használnak, amelyek segítségével az emissziós határokat sikerül kikerülni, Ilyen információval nem rendelkeztem, annak ellenére, amit ön sugal. Ezen eszközök, hogy ezek legálisak -e vagy sem, ezt majd a bíróságok fogják meghatározni. Biztos vagyok benne, hogy lesznek még perek ez ügyben. Én abból a feltételezésből indultam ki, hogy a laboratóriumi körülmények közötti mérések jelentős eltéréseket tesznek lehetővé. Éppen ezért szerettük volna a valós körülmények közötti emissziómérést, hiszen így sokkal többet tudtunk volna meg arról, hogy a való életben mennyit is bocsát ki egy gépjármű. A második kérdésem. mert ami ezt a 80 mg per kilométer határértéket illeti a nitrogén oxid kibocsátást illetően, melyet 2007-ben fogadtak el, ugye 2021-ig érvényes ez az érték. A DJMV egy ambiciózusabb tervet javasolt akkoriban, és mikor lett volna ez megvalósítható az Euró 6 standardek figyelembevételével? Uh, Azt hiszem, műszakilag lehetséges lenne most. Volt nekem is ilyen kérdésem. Vannak olyan gépjárműek, amelyek betartják ezeket a normákat, úgyhogy nem hiszem, hogy műszakilag lehetetlen lenne. Tengo otra cuestión, pero casi lo dejo en. Harmadik kérdésem. Azonban szeretném ezt a második fordulóban feltenni majd. Okay, thank you very much. The next. Köszönöm szépen. A következő hozzászól. Deli asszony. Merci beaucoup, monsieur le... Köszönöm, elnök úr. DGMV főigazgató úr, Üdvözöljük Önt, jó, hogy válaszol a kérdéseinkre. Michael, can you use your microphone, please? Thank you. Oui, là c'est bon. Euh, bienvenue dans notre commission. Hát üdvözöljük Önt itt a szakbizottságban, köszönjük a válaszokat. Ön azt mondja, hogy soha nem tudta volna elképzelni, hogy az autógyártók csalnak, mégpedig csaló szoftverekkel. Ugyanakkor ön ugyanezen válaszok között azt állítja, hogy vannak itt bizonyos jelenlegi gyakorlatok, amelyeket a CCR és mások dokumentáltak, és ezek abban állnak, hogy az autógyártók emissziócsökkentési technikákat alkalmaznak, például alacsony hőmérsékleten, vagy akkor, amik amikor az autónak plusz hajtóerőre van szüksége. Ön azt is mondja, hogy ezen gyakorlatok túlmennek azon, amelyet a jogszabályok lehetővé tesznek. Ugye az Euró 5, Euró 6-os szabályról van szó. Amikor tehát ön utal, főigazgató úr, erre, ugye a csaló szoftverekre ebben a pontos esetben, akkor ön nem úgy véli -e, hogy csaló szoftver hogy ezen csaló szoftverek teljes mértékben illegálisak. Um, dans ce que, dans ce que Abban, amit én, amire én gondoltam, azon öt év alatt, amíg a terület felelőse voltam, az az, hogy a tesztben, a jogszabály végrehajtásában benne foglaltatik az a lehetőség, hogy a motort védjük. Ugye az öt, amire ön utal, amit ön idézett. Tehát van itt egy jogalap ezen tesztek esetében, hogy bizonyos feltételek mellett legyenek ilyen készülékek, berendezések, amelyek a motor életképességét védve a teszteknél ugye más eredményeket adjanak. Ugye itt egyes esetekben pont az ellentéte jött ki annak, amit kerestünk, de ezt nehéz megítélni, amennyire én tudom, én nem hallottam olyan szakértőket, legalábbis akikkel rendszeresen eszmét cseréltem ezen kérdéseket illetően, hogy ők azt mondották volna, hogy tudatában voltak ezeknek a csaló gyakorlatoknak, már ami ezen készülékek azon túlmenő használatát illeti, amely használat engedélyezve van a végrehajtási jogi aktusban tehát ők nem tudtak arról, hogy léteznek olyan gyakorlatok, amelyek ezen túlmennek, tehát illegálisak. Euh, moi, je voudrais revenir aussi à la question. Szeretnék a nyolcas kérdésre visszatérni a kérdőjében, mert erre egyáltalán nem válaszolt ön. Ön szerint egy jármű, amely túl erő, erőteljesen meghaladja a határ értékeket, ugyanakkor az NEDC ciklus keretein belül van. Nos, ez megfelele a jogszabályban előírtaknak ön szerint? Erre válaszolni kell arra a kérdésre, mert szerintem jelenleg, hogyha ezen jár járművek már nem tartják tiszteletben a jogszabályokat, akkor mit keresnek még ezek a közútjainkon? Je pense que c'est une, c'est une... Azt hiszem, hogy ez egy remek kérdés. Olyan kérdés is ez, amelyre elsősorban a tagállami hatóságok adják meg a választ, már amennyiben elfogadják, hogy ezen járművek forgalomba állíthatóak, olyan tesztek alapján, amelyeket lefolytattak. Tehát először is a tagállami hatás, hatóságoknak kell biztosítani, hogy ezen járművek tiszteletben tartják a jogszabályokat és ha előfordult volna a végrehajtási jogi aktus hiányos megvalósítás, akkor le kell vonni ebből a következtetéseket. Én a kezdeti nyilatkozatomban is elmondottam ma, hogy számomra valódi jogi probléma vetődik fel abban az esetben, hogyha egy végrehajtási jogi aktus egy olyan jogszabály esetében, amelyről döntöttünk, úgy tűnik, hogy lehetővé teszi több mint akár 20-szoros mértékben is egy adott kibocsátási határértéket, amelyről ugye együtt döntött a parlament, a tanács, itt Európában. Tehát azt hiszem, hogy ez nem technikai probléma már, hanem egy alapvető jogi probléma is egyben. Azt ah, is <laughs> Yes, five minutes are, are over, sorry. Uh, Grazie, Presidente. Eh, buongiorno. Elnök úr, jó napot kívánok, Falkenberg úr. Nos, ön ugye azt mondotta a hármas számú válaszában, itt vádolja ön a tagállamokat, hogy nem hajtottak végre elégséges ellenőrzéseket a piacon. Itt van például Svédország esete. Azt olvastam, hogy Svédország körülbelül 2 milliót költ évente a piacfelügyeleti programokra. Ezeknek köszönhetően már a múltban is, még a gyanús esetek előtt, a Volkswagen botrány kirobbanása előtt már Svédország felfedezte, hogy a német járművek sokkal több szennyezőanyagot bocsátanak ki, mint a határértékek. Most már mindannyian tudjuk, hogy a jogszabály szerint csupán az a hatóság, amely megadta a hozzájárulást, az engedélyt, csak az avatkozhat be a későbbiekben. Ez azonban nem történt meg ténylegesen. Tehát ez egy tehetetlenség volt a típusjóvágyási hatóságok részéről. A típusjóváhagyási piac ugye kapcsolódik az autóiparhoz, és ez elég valószínűtlenné teszi, hogy a hatóság akkor avatkozik be, és úgy, ahogyan kellene tennie. Ön szerint a piacfelügyeleti hatóság haszontalannak tartotta-e a szennyezőanyagok kivonását a piacról? Ez volt a Ez olyan kérdés, amit szerintem Daniel Kaléhevá kell megvitatnia, aki felelőse volt ennek a jogszabálynak, meg a piaci felügyeletnek. Nekem erről is külső rálátásom van a kérdésekre. A saját tapasztalatom alapján, amit a környezetvédelmi jogszabályokat is már szereztem, arra jutottam, hogy fontos az, az európai jogszabály monitoringja szempontjából az, hogy pontosan lássuk, ki miért felelős, és hogyha a szubszidrás elve alapján járunk el, tagállami szinten világos szabályok legyenek, amelyek révén bizonyosan tudhatjuk, hogy minden tagállam végrehajtja hasonló módon méghozzá jogszabályokat, és legalábbis egymást ellenőrzik a felek ennek megtörténtéről. Köszönöm. Van egy másik kérdésem. Nagyon sok nyilatkozatot valamást hallottunk itt a meghallgatások során, és azt mondották, hogy szinte lehetetlen a Diffie Device jelenlétet azonosítani az adott járműben. A Volkswagen esetében maga a Volkswagen vallotta be, hogy csalt a kibocsátási értékekkel. November 4-én azt olvastam, hogy a Volkswagen kijelenti, hogy a szoftverei nem sérti meg az európai jogszabályokat. Hát ez teljes mértékben ellentétben áll azzal, ami az usa történt. Ön szerint eh, helyese ez az értelmezés a Volkswagen részéről, és ön szerint eh, valamilyen módon nem lett volna lehetséges az, hogy a Volkswagen ezt a pozíciót azért tartja fenn, mert nem sérti meg azt a kötelezettséget, hogy bizonyos defense strategies jelenlétét bejelentse ugye az idevágó jogszabály 5.3-as cikke alapján, ugye itt a ö, könnyű és a nehéz haszongép jelművek különbségéről van szó ebben az esetben. I, I... Nem hiszem igazából, hogy a Volkswagen stratégia, amelyet én a újságokból követtem, hasznos, sikeres lenne az EU-ban és az Egyesülemokban különbségek vannak a jogszabályokban, és helyesen mutat rá arra ön, hogy az amerikai jogszabályban van egy információs követelmény, amely arra motiválta a volkswagen hogy bevallja Amerikában ezeket a ténykedéseit. Ám az EU jogszabályokat eszélje éppen ez. Az elkerülő eszközök alkalmazásának tilalma az európai jogszabályokban szintén világosan meghatározott. Azt nem tudom elképzelni, hogy bárki azt mondhassa joggal, hogy ezeknek lekapcsolása a, a normál ö, üzemi körülmények között a jogszabályok által megengedett volna bármilyen értelmezésben. Köszönöm, hogy talpa Videgen képviselő jelentőstevő megérkezett, úgyhogy a forduló zárásaként neki adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézésüket kérem. Késedelmesen érkeztem a repülőgépen késése miatt. Köszönöm Falkenberg úrnak, hogy ellátogatott ide, különböző kérdéseim lennének. Szeretném tudni, hogy ugye itt volt a Digi a vállalkozásügyi főigazgatósággal egy eszmecsere, és hogyan reagáltak önök a főigazgató válaszára? Um, I continue to, uh, to discuss. Daniel Kalehával folytatjuk ezt az eszmecserét, de hát válaszában alapvetően ő is azt mondta, hogy sürgős ügy volt ez. Elmagyarázta nekem is, hogy a késődelmeket részben mi okozta. Például a technikai bizottságban mire volt szükség, mielőtt egy érdemi javaslatot lehetett szavazásra bocsájtani és letenni az asztalra, továbbisra is együtt dolgozunk vele. Úgy érzem, hogy megfelelően érett és kidolgozott szövegeket tettünk le az asztalra ahhoz, hogy ezek elfogadásra kerüljenek. Természetesen a az autógyártókkal is tovább egyeztettünk annak érdekében, hogy további halogatás csak oda vezethet a részükről, hogy ennek ők hiszek meg a levét, egyre csak nő majd, mint egy hó golyó egyre nagyobb lesz ez a probléma, ezért a vállalkozás ügyi főigazgatóságtól is azt kérem, hogy a DCMV-ben minél hamarabb bocsássák szavazásra ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. néhány hónappal ezt követően született tehát ez a végső eredmény. Kérdés az, hogy ön tud Igen, végezetül gratuláltam a kollégának annak ellenére, hogy a késve is, de megszületett a szavazásban az eredmény, ami az Európa Bizottság eredeti javaslatát támogatta. Írásos, fontos y que estuvieran ustedes de acuerdo. Örülök, hogy ez az együttműködés ilyen gyümölcsöző volt, és olyan egyetért ezzel. Úgy véli ön, hogy az európai jogalkotásnak lehetővé kell tennie közvetlen nyomozásokat, felderítéseket az autógyártóknál is. Again, I think, uh, I think... Most ez ügyben is azt tudom mondani, hogy az illetékes főigazgatósághoz lenne érdemes fordulni. A környezetvédelem területén volt mi illetékesek ezzel kapcsolatban. Annyit mondhatok el, hogy a monitoring feladatokat kapott az Európai Bizottság, de vannak olyan területek, ahol az tagállami hatóságok feladata, hogy érvényt szerezzenek a jogszabálynak. Por tanto, no se podía abrir investigación tehát nem lehetne közvetlen nyomozást indítani. Um, please, uh, please discuss this with the, with the... Kérem, hogy az érintett kollégáknak szegezze ezt a kérdést, akik az adott jogszabályjal foglalkoznak. Igen, de önnek tudnia kellene, hogy ez lehetséges-e vagy sem, hogy közvetlen nyomozást indítsunk. Ön szerint ez lehetséges vagy sem? I, You know, we, we work in, uh, in, in different uh, directorate generals and I... Különböző főigazgatóságokban dolgozunk, és nekem főigazgatóként nincsen tudomásom minden olyan jogszabályról, amelyet az Európai Unió kidolgoz. Tehát, hogyha arra kíváncsi hogy ezt az egy adott jogszabályt eh, hogyan értelmezik, akkor még egyszer mondom, a jogszabály javaslatot benyújtóknak kell feltenni ezt a kérdést. Nagyon korlátozott eh, lehetőségek volt erre, ez volt az én tudomásom szerint az ő álláspontjuk is, de kérdezem meg tőle. investigaciones directas. Értem, hogy úgy értem, hogy nem lehetségesek, nem voltak lehetségesek a közvetlen nyomozások az autógyártóknál. Meglepett, hogy önök ebben a levélben, amelyet átadtak, ezt kérték. Ebben a levélben arra próbáltam rámutatni, hogy egy komoly probléma volt ez ügyben, amely egy olyan egy olyan témáért érintett, témát érintett, amelyért én voltam felelős levegőminőség, főként a közlekedés összefüggésében, ezért a kollégáimnak is próbáltam azt elmondani, hogy a érintett jogszabályokat a lehető legnagyobb mértékben próbáljuk végrehajtani. A JRC, tehát a közös kutatóközpont végzett egy tanulmányt ez ügyben, amit mi finanszíroztunk, hogy hogyan tudunk javítani ezen, ezen a dolgon. Ezt próbáltam ebben a levélben is elmagyarázni a kollégámnak. Köszönjük. A kérdések első körét ezzel lezárjuk. Folytatjuk a második körrel, ahol három perces kérdések és válaszokra lesz lehetőség. Kérem mindenki tartsa magát ehhez. Elsőként Gizike. Ähm, Köszönöm, elnök úr, Falkenberg úr. A korábbi kérdésemhez kapcsolódnék a tüzelőanyagok jövő, tüzelőanyagos motorok jövőjét, illetően az elektroautók egyfajta reménysugát jelentenek a zöld jövőt illetően. Így vége lesz a légszennyezésnek, az ilyen nitrogénoxidoknak, széndioxidoknak, és a konnektorból jön a meghajtás. De az a tüzelőanyagos motorok az képest az elektromotoroknál 60%-kal növekszik a széndioxid kibocsátás, és az elemek, ezek az elemek is reciklálandóak, és két tényezőt tűnik fontosnak, hogy mennyi áramot tankol a fogyasztó, és hogyha ez szénből eljutott, vagy atom elő, atomból előállított áram, akkor ez nem fenntartható. Tehát erősebben kellene foglalkozunk a megújuló energiákkal, mint a fotovoltaikus energia, a fracking, vagy a napenergia. Válasz, egyetértek önnel, hogy holisztikus megközelítést kell alkalmazni. Nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy az elektro motor és tüzelőanyag közötti alternatíva az, hogy ugye az árammal hajtott motorok mindenféleképpen tiszták, környezetbarátak. Hogyan állítják elő ezt az áramot, erre is rá kell kérdezni, és akkor azt is ki kell számítani, hogy ugye a szén, a kőolaj, földgáz, vagy különböző lehetőségek, amivel áramot lehet előállítani, azok valóban mennyire környezetbarátok, mennyire tiszták és milyen lehetőségek adódnak, amelyek kevésbé terhelik a környezetet. Azt hiszem, hogy egyértelműen a megújuló energiákba kell befektetnünk, csak ilyen módon lehet a környezetünk tisztaságát megőrizni. Good. Um, so... Akkor még egy kérdés. Ön azt mondta, hogy soha nem volt tesztlaborban. A GRC-ben vel az Iszprában ugye ott van egy tesztlabor, mi csak 12 hónapos mandátummal rendelkezünk, elmentünk oda, hogy körülnézzünk ön, ott, ön pedig az aktív ideje alatt, mint főigazgató, soha életében nem járt Iszprában. Válasz, ki kell javítanom magam, voltam Iszprában, meg is látogattam az ottani labort, a tagállami laborokat nem látogattam meg, ez volt a korábbi válaszom értelme. Iszprában igenis voltam, az emissziós laborban is jártam. Uh, next speaker is uh, Bonfoy. I will speak in French. Franciául fogok feltenni egy kérdést, és először is az bevezetőjében azt mondta, hogy egy precízebb, szigorúbb jogszabályt terveztek, vagy gondoltak el független ellenőrzést, például típus jóváhagyásra vonatkozóan egy európai ügynökség felállítását tervezték, illetve a közös koordinált fellépést. Ugyanakkor visszatérnék arra, hogy négy év alatt ön pontosan mit tett, A nyolcas kérdésre adott válaszáról már Karimandeli kolléganő kitért. Ön szerint is ön is tudták, hogy a nitrogénoxigot ügyében komoly problémák voltak. Nem volt elég erejük arra, hogy érvényt szerezzenek a jogszabályoknak? Tehát, hogy Tettek valamit annak érdekében, hogy mondjuk egy jogsértés eljárást indítsanak, hogy arra kényszerítsék a tagállamokat, hogy tiszteletben tartsák a nitrogénoxid kibocsátásra vonatkozó jogszabályokat? Tehát remélem, hogy a jövőre vonatkozóan rá tud világítani, és őszintén meg tudja válaszolni ezeket a kérdéseket. Nos, az én elemzésem szerint a helyzet úgy tűnt, hogy úgy tűnik, hogy az volt, hogy a végrehajtási jogszabályok nem voltak elég precízek, és a laboratóriumi tesztek, amelyekről éveken keresztül folytak a tárgyalások. Nos, ezek nem tették lehetővé, hogy valóban hatékonyan mérjük a károsanyag kibocsátást valós körülmények között. Az én célom az volt, hogy a jogszabályon javítsunk, azt módosítsuk, azt javítsuk, hogy valóban mérni tudjuk mindezt. Megszakítja a asszony. Jó, rendben van, a jövőre nézve ja, lehet javítani a jogszabályon, de a jelenre vagy a vonatkozóan az életben lévő jogszabályoknak élményt kell szerezni. Normális esetben az Európai Bizottság feladata ez, de pont e a 2007 per 705-ösre vonatkozóan pont ez ügyben nem szereztek ennek érvényt. Ez, ez engem őszintén mond, szólva igazán zavar, hogy a defeat device-ok -ok ügyében nem tettek semmit. Én a rendelkezésemre álló bizonyíték alapján nem jutottam arra a következtetésre, hogy itt egy jogi ügyről lenne szó. Az elején beszéltünk arról, hogy meghaladták a határértékeket, de csak olyan mértékben, amelyre adhatott magyarázatot az, amit próbáltam a vezetőmben is elmondani, mi szerint a vezetési stílus is igen komoly különbségeket hozhat a mérésekben. Tehát mindaz, amit láttam, hallottam, nem egészen az ICCT tanulmányának nyilvánosságra hozott állalig, amikor 30-szoros NOx kibocsátás túlépésre világítottak rá. Kaleha kollégámnak is feltettem a kérdést levélben, hogy nincs itt egy jogi probléma, nem kell többet tennünk? 2011. októberében szereztünk tudomást erről az tanulmányról. Pont akkor vette át ennek a régi jogszabálynak a helyét egy új valós körülmények közötti mérést előíró szabályozás. Ekkor már más kollégák kezében volt az irányítás, én pedig megpróbáltam egy precízebb, megfelelőbb jogszabály elfogadását segíteni, hogy valóban valós körülmények között valós kibocsátásokat próbáljunk megmérni. Aztán ez már más kérdés, hogy a manipuláció az mennyire volt jogszerű, vagy sem. Köszönjük szépen, Gizike úr. Herr Falkenberg. Falkenberg úr, még egyszer, én vagyok. A kezdeti nyilatkozatában a jogalkotás világosságát követelt és az egységes végrehajtást a tagállamokban. Ön is nagyon jól tudja, mint én, hogy az élet nem mindig elméleti szintű. A gyakorlatban különböző értelmezések léteznek a különböző tagállamokban. Itt a szakbizottságban többször is megtapasztaltuk ezt, például a német közlekedési miniszter Alexander Dobrint kijelentései alapján az olasz esetet illetően, ugye ott a német pozíció az, hogy egy lekapcsoló berendezés, amely 22 perc után lekapcsol, az illegális, Olaszország más értelmezést képvisel. A közlekedési miniszter egy clearing hatóságról beszélt. Több végrehajtási hatáskörre van-e szükség vajon az Európai Bizottságnál? Ön leírta, hogy milyen nehéz a belső vita a különböző főigazgatóságok között. Hogyan kell mindezt úgy felépíteni bizottság oldaláról, hogy hatékonyan végre lehessen hajtani a jogszabályban foglaltakat? Um, ich bin messze menően egyetértek önnel. Azt hiszem, hogy az egységes végrehajtás az EU jogszabályok vonatkozásában azáltal javítható, hogy több lehetőséget adunk az Európai Bizottságnak, vagy akár egy ügynökségnek, egy független ügynökségnek, hogy figyeljen arra, hogy mi is történik ezekkel a jogszabályokkal az egyes tagállamokban, azok hogyan hagyják ezeket végre. A környezetvédelmi területen én ezt említettem, hogy megtapasztaltunk eltéréseket, és sok esetben ezeket az Európai Bíróság elé kellett vinnünk az ügy tisztázása céljából. Azt hiszem, hogy legalábbis egy papír felülvizsgálatra van szükség, ezt bele kellene építeni az adott jogszabályba, és nem lehet arra hagyatkozni, amit a tagállami intézmények tesznek, és arra, hogy az adatszövegeket hasonlóképpen értelmezik. jogalkotók vagyunk, a bizottságban mindent el tudnak élni, amit akarnak, egy platformot, egy ügynökséget, egy illet illetékes helyet egy egységes központi ügynökséget. Ha ez meg lett volna, akkor elméleti nem meg lehetett volna akadályozni ezt a kipufogó gázbotrányt. Az elméleti kérdésekre nehéz választ adni, hangzik a válasz. Véleményem szerint azon példákból, amiket én ismerek, amikor is a bizottságnak van lehetőség a felülvizsgálatra, például a gyógyszeriparban, vannak világos felülvizsgálati mechanizmusok a bizottság rendelkezésre állnak ilyenek. Nos, azt hiszem, hogy vannak bizonyítékok ilyen esetekben, hogy ezek a rendszerek működnek, és jobban működnek, mint ez a zűrzavar, ez a káosz. Uh, Ms. Dali, please. Thank you, Chair. And... Dali asszony. És ő? Ő jó? Nem tudom.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 tehát gondolom az autógyártóktól érkező módosításokra ez a főgazgatóság jól értelmezem ezt. Milyen szokatlan gyakorlatokról szól ez a levél? Itt a, a, a TCMV során folytatott beszélgetéseinkre hivatkozik főként az autógyártók megpróbálták a valós emissziómérési jogszabályunkat felhevizezni, meggyengíteni. Az volt a benyomásom egy esetben, e, egy ilyen technikai csoportülésen, talán jobban odafigyeltek az autógyártók javaslataira, mint azt mi szerettük volna, és akkor fogtam figyelmét, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy a jogszabályoknak másképp kell születnék. Tehát túlságosan nagy mértékben befolyásolták az autógyártók ezt a folyamatot? Nem. Az autóipar megpróbált olyan nyelvezetet javasolni, amely gyengíti a jogszavatot. Az ő szakértelmük nélkül egyébként nem lehet ez ilyen folyamatot végigvinni, ezzel nincs is baj. De én mindig odafigyeltem arra, hogy merre haladnak. Úgy éreztem, hogy itt ez nem volt, nem sokat segített nekünk, ezért szóltam közbe. Napjainkhoz elérkezve a különböző szakértői csoportok munkájában részt vesznek az autógyártó képviselői. Nem lát semmiféle összeférhetetlenséget vagy bajt azzal, hogy azok, akiket szabályozni akarnak, részt vesznek a szabályok meghozatalában? Nos, amíg a tudásukra, szakmai tudásukra támaszkodunk és ezt veszük figyelembe, és ezt a saját és a független elemzésünkkel vetjük össze, olyan független vélemények, amelyek például a civil szervezetektől érkeznek, addig szerintem ez nem problémás. Egész egyszerűen minél szélesebb körből szerzünk ilyen információkat, annál jobb. Jó, akkor egy gyors záró kérdés. Egyensúly biztosított jelenleg? Azt hiszem, hogy a valós idejű emissziómérésre vonatkozó jogszabály e, tervezett jelentős javulás, és ezért azt mondom, hogy igen, ez egy kiegyensúlyozott végeredmény. Ki a következő hozzászóló? Gizeke úr. Ich scheine eine Serie zu haben, das ist nicht schlecht. Tűnik, hogy ez egyfajta sorozat. Nos, Falkenberg úr, még egy kritikusabb kérdést is talán feltetek végezetül. Sokan idézték, említették ezt a levelet, 2014-ből datálódik ez. Szerint, tudomásom szerint ez a Enterprise DJ az intézet levél egy mellékletet is tartalmazott. Most ismerően a gyors kommunikációból, hogyha nincs melléklet, hogyha én kapok egy e-mailt, amiben van egy melléklet, akkor nem mindig nyitom ezt azonnal ki. Itt a jobb jogszabályalkotásról beszélünk, de itt ebben a konkrét esetben az ügyintézés 10 hónapig tartott. Tehát itt az, hogy észlelték, hogy nincs ott az adott melléklet, akkor hogyan tudja ön azt megmagyarázni, hogy 10 hónapig nem tűnt fel, hogy melléklet nélkül küldték meg az e-mailt, noha az e-mailben szerepelt egy utalás a mellékletre. Válasz. Azt hiszem, ezt csak úgy lehet megmagyarázni, hogy a dolgok úgy történtek, ahogy az ember ezt elképzelte, és Kaleha kollégámmal folytatott megbeszéléseimet, illetően ezen mellékletről. Nos, én kezdetektől fogva nem tudtam, hogy hogy nem tartalmazta az e-mail ezt a mellékletet. Mi ugye beszéltünk ezekről a mellékletekről, de ugye ez egyfajta feedback probléma volt, és csak sokkal később a dokumentációs kötelezettség vagy ellenőrzés során tűnt fel, hogy noha itt be volt jelentve egy melléklet, erről beszéltünk is, ugyanakkor maga a melléklet nem volt az e-mailhez csatolva. Kérdés, tehát egy mellékletről beszéltek, amit nem is küldtek meg. Hogyha megnézem a számadatokat, 2014-ben őszén küldték el ezt, és aztán később kirobbant a botrány, és aztán hirtelen a botrány kirobbanása után mégis csak megküldték a mellékletet tehát nekünk ez elrendelkezésünkre, ez a lefolyás a dolgoknak, hát ez mégiscsak furcsa. Azt hiszem, hogy most tíz hónapra nincs szükség a bizottságnak, hogyha aktívan dolgozik, hogy egy mellékletet megküldjön. Einverstanden. Egyetértek. Okay, thank you. Uh, Mr. Blanco López. Köszönöm, Blanco López úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. a TCMV és az RD csoportülésén részt vett. Kérdésem tehát a Környezetvédelmi Főigazgatóság az tagállamokkal megosztotta az említett aggodalmait? Én személyesen TCMV-véseken sose vettem részt, kollégáim voltak azok, akik képviselték a főigazgatóságot, természetesen ők részt vettek a vitában, és aggodalmaiknak hangot adtak, amelyet velem is megosztottak. Mikrofonnal próbálja meg, képviselő úr. Igen, köszönöm. Hogyha valóban ezen aggodalmakat a tagállamokkal megosztották, akkor erre reagáltak, és ha igen, akkor mit mondtak, és mely tagállamok reagáltak, ha egyáltalán. Köszönöm. Több reakció is volt. A szakbizottságon, munkacsoporton belül is, ami nyilván a jegyzőkönyvekben is eh, megjelenik. Az évek alatt írásban is eh, érintkeztek egymást, eh, fölhívták, eh, rendszeresen konzultáltak ez ügyben, tehát igen, egy rendszeres eszmecsere folyt ez ügyben. Köszönöm. Azt is említette, hogy Kajha úrral ezen időszak alatt intenzíven egyeztettek. A főigazgatóságok közötti együttműködésről is beszélt, de alapvetően mit próbáltak tenni az érzékelt problémák megoldása érdekében? Nos, több alkalommal is egyeztetünk, kollégánk, kollégákként rendszeresen találkozunk, egyeztetünk. Daniel Kaleha, akit üdvözlök, most érkezett, amikor átvette tőle irányítását a kollégája, akkor egy rendszeres főigazgatóság közéegyeztetést kezdeményeztünk, és mi újra és újra fővetettük annak a szükségét, hogy a laboratóriumi körülmények közötti mérés helyett valós ö, körülmények között kell károsanyag kibocsátást mérni. Azt hiszem, hogy nem volt köztünk véleménykülönbség ez ügyben. Egyetértettünk abban, hogy a CAR 2020, tehát az autóipari 2020-as cselekvési terv keretében erre volt szükség. Egy gyorsító kérdés. A azok a kommunikációk, amelyeket hozzáfűtünk, megerősítették azt, hogy nincs különbség a, a két főigazgató válaszok között voltak éppen, a két előkészítő válasz között. No, I went... Nem. Bármikor is voltak eszmecseréim a kollégáimmal, mindig meg egyetértettünk abban, hogy előre kell lépni. Tovább kell vinni ezt a dolgot. Ez nem jelenti azt, hogy ez a folyamat ne lett volna sokszor lassabb, mint ahogy szerettem volna, ám szerintem ő is gyorsította volna. Inkább az volt a baj, hogy nem tudtunk mindezt összehozni abban a menetrendben, ahogy szerettük volna mindketten. Köszönöm a következő három perc, Vérik asszonyé. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm, hogy eljött Falkenberg úr. Ön szerint a ciklus csalás pontosan meghatározható? Ha igen, akkor úgy gondolja, hogy ezek a praktikák világosan tiltottak a mostani keretben, vagy úgy érzi, hogy inkább egy szürke zónáról van szó? És ön szerint ki kéne felelősséget vállaljon egy ilyen szürke zóna felszámolásáért? És eddig miért nem tették? Szerint én visszatérnék a korábbi analógiámhoz. A dolog olyan, hogy nehéz megállapítani, hogy, hogy elkerülés, egy adókerülés, mikor jogszabálysértő, és mikor amorális csak. Ezt sajnos ebben a, ezzel a helyzettel kellett szembesüljünk. Láttunk autógyártókat, akik megpróbáltak, megpróbáltak optimalizálni az autóikat laboratóriumi tesztek során, hogy a lehető legjobb eredményt hozzák ki. Én azt úgy, lát, úgy láttam akkor, hogy ezt a jogszabály által megengedett keretek között teszik. Később láttuk aztán, hogy legalábbis egy dokumentált esetben a Volkswagen olyan eszközöket alkalmazkodott, amelyek túlmentek a jogi keretek által megengedetteken. Amikor azonban a Volkswagen ezt be nem látta, úgy gondoltuk, úgy gondoltam én, hogy ez a jogi kereteken belül van. Ezért az volt a reakciónk, hogy javítani szerettük volna a jogszabályokat. Ez azt jelentette, hogy kivisszük a tesztet a laborból a tényleges üzemi körülmények közé, ott mérve az autót, ahol vezetik. Autópályákon, városokban, hegyre föl, hegyre le. So tehát nem volt ebben a pillanatban, abban a pillanatban szürke zóna. Hát úgy gondolom, van itt szürke zóna, ez, erről szólt a válaszom. Bármely jogszabályban, amely definiálunk, fennáll a szürke zóna kockázata, tehát a széttartó értelmezések közötti különbség kockázata. Ezzel kezdtem bevezetőmben. Azt mondtam, először a jogszabályt kell világosá tenni. Mi? Mi? Ja, kollektíve. A bizottság, mint javasló, a parlament, meg a tanács, mint jogalkotó kell, hogy biztosítsuk azt, hogy a jogszabályunk a lehető legprecízebbek, legvilágosabbak legyenek, hogy elkerüljük bármilyen szürke zóna létrejöttét. A múltban, és ebben a konkrét esetben van szürke zóna, és azt hiszem, a gyártó igyekezett élni a e szürke zóna ott a lehetőségekkel. Köszönöm. Tába Bidikány úr megint. Köszönöm szépen. Falkenberg úr. Azt szeretném megkérdezni, hogyan értékeli a szakértői kapacitását és forrásait az Európai Bizottságnak az autógyártási technológiák értékelésében, a jogszabályalkotás felújítása tekintetében? Um, I, I would suggest... Én azt javaslom, hogy a következő ülésen tegye fel ezt a kérdést. Mert sosem volt, én semmilyen egyetlen pillanatban sem voltam felelős ezeknek a kérdéseknek. Amit viszont mondhatok példaként, az ICCT tanulmány egyik értékelése alapján, amire már utaltunk egyébként a tanulmányra, két héttel azután ö, értesültem erről, miután a DJ MV-be fel tudtunk venni egy plusz szakértőt. Nagyon-nagyon kicsi forrásokkal, for, korlátozott forrásokkal dolgozunk, és az emberek borzasztó leterheltség alatt dolgoznak, különféle témák és ülések között, úgyhogy én csak az én általam vezetett főigazgatóság nevében mondhatom, hogy nagyon-nagyon eh, az emberi erőforrásainkat nagyon hát szétaprózva kell dolgoztatnunk. Itt felmerül a kérdés, persze, hogy a DJ Grow mennyire van ellátva emberi és egyéb forrásokkal, az ő igazgatójukkal kell ezt, tőle kell ezt megkérdezni. Köszönöm a válaszát! Szeretném tudni, mi, hogyan látja, mi a véleménye, hogy a tagállamokban kiadott oly sok típus engedély születik, olyan országban nem is gyártanak autót, mint Luxemburg vagy Málta. Mivel magyarázza, hogy ezt milyen, milyen, milyen típusú vagyás eh, mazsolázási jelenség mögött a helyzet? a, a tényleges helyzet. Hát kérdésem megint túlmutat azon az én általam bírt ismereteken. Meg vagyok győződve arról, hogy a következő itt ülő személy tud majd észszerű választ adni a kérdésére. Én azt láttam a jogszabályban, hogy a tagállamok kell döntsenek a típus jóhagyás kiadásának kérdéseiben, hogy ennek mik a hát részletei, az arról nincsen ismeret, ismereteim. Jó, de ön szerint normális dolog az, hogy azokban az országokban, ahol olyan sok típusú jóvágyást adnak ki, épp azok az országok ezek, amelyek nem is gyártanak autót. Ön szerint ez egy, egy normális dolog, hogy azok az országok adnak egyek legtöbb típusú és ahol nem is gyártanak autót? Elviekben én bízom a tagállami hatóságokban, miközben mindegyikben egyformán. Nagyon sok területen vizsgáltuk, hogy beszéltünk az egyes verifikációs eljárásokat, a, a gyártási módszertanok vizsgálatát, és a legtöbb területen, amelyel, amelyel találkoztam munkám során, a tagállamok kidolgoztak bizonyos mód, módotok arra, hogy egymásról eszmét cseréljenek, tapasztalat cseréljenek, sőt egymást felügyeljék, és ezek a felügyeleti hatóságok mm, e, egy, szintű, egy szinten állnak minőség területén. Az a tény, hogy egy országban nem gyártanak autót, sőt, sok esetben azzal jár, hogy az élető tagállamhatóság nagyobb függetlenséggel bír, mint egy olyan tagállamhatósága, ahol nagyon erős az autóipar. Tehát lehet ezt sokféleképpen vizsgálni. Alapvetően mi az európai jogszabály alapján működünk, egy európai rendszerben, mely, belát, mely ezen, a hatá, ezen hatóságokat egy, egy minőség és hatáskör tekintetében látja. Kaltenbach asszony, parancsoljon! Hello, Mr. Falkenberg, I'm very sorry that I could not... Elnőst, Falkenberg úr, hogy nem tudtam követni a bevezetőjét. Meg lemaradtam a mai eszmecseréről. De itt voltam, amikor Dali képviselő a csoportokra kérdezett rá, és itt ennek mennék mélyebben utána. Ön szerint az autóipar szakértői csak a folyamat kezdetén, velük csak a kezdetén kéne konzultálni, és ezt követően inkább ki kéne zárni őket a folyamatból. Jelenleg a jogszabály tervezett, amelyeket, a, amelyeket most ezt a TCMI-be túl, túl sokat vár az autóipar képviselőtől, azt várjuk tőlük, hogy a saját érdekeik ellen dolgozzanak. Nem látja ezt ellenmondásnak? Szerintem nem az autóipar érdekei ellen van az, hogyha észszerű környezetvédelmi normák alapján álló termékeket fejlesztünk ki. Épp ellenkezőleg. Az autóiparnak éppen hogy árt, hogyha olyan autókat gyárt, amelyek nem felelnek meg a sztenderdeknek. Úgyhogy én nem zárnám ki eleve azt, hogy egy iparnak az az érdeke, hogy megkerüljön környezetvédelmi vagy egyéb egészségügyi, biztonsági normákat. Ám elfogadom az érvelését annyiban, hogy nagyon körültekintőek kell legyünk, amikor szakértőket támaszkodunk, meghúzva nagyon világosan a határvonalat e között és a végső döntés meghúzója között, mert hogy a végső döntést a bizottság független szolgálatai kell, hogy meghozzák, kidolgozva a javaslatot. Ön látja ezt most, ezt a függetlenséget megvalósulni? Majdnem 40 év bizottsági munkám mögöttem. Az én területeimben azt mondhatnám, hogy az esetek igen nagy többségében mondhatom, hogy nem érzékelek egyet sem, ahol bármely vállalati, ágazati szakértelem meghallgatása rossz irányba vitt volna bennünket. Mert minden esetben, amiről tudok legalábbis, több ágazatot, több üzleti érdeket vizsgáltunk, NGO-kkal, civil szeretekkel is tárgyaltunk, tudományos szakértőkkel, kutatóintézetekkel is egyeztettünk, és mindezen információ fényében lehet független, megalapozott, tudományos alapokon álló javaslatokat kidolgozni. Köszönöm szépen, López Bermejo úr. Gracias. Asszony. Köszönöm. Ugye elhangzott, hogy ezen csaló berendezések használata tilos 98 óta valamennyi új jármű esetében. Az új járművek esetében nem elte fenn az a gyanú, hogy használják ezeket a készülékeket. Hogyan lehetett engedélyeztetni azokat a járműveket, amelyek sokkal az előirányzott normák felett voltak. Így például Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Belgiumban vagy Nagy-Britanniában engedélyeztek olyan járműveket, amelyek megsértették az érvényes jogszabályokat. És miért és nem folytattak le vizsgálatokat, vagy miért nem indítottak jogsértési eljárást ezekben az esetekben. Aztán ön szerint szükséges -e nem irányelv, hanem valami kötelezőbb jogszabály a jogszabály tiszteletben nem tartása esetében. I did I... ponton sem gondoltam, vagy mondták azt nekem, hogy a tagállamokban olyan gyakorlatok működnének, amelyek illegálisak. Hát ilyen tájékoztatást sem kaptam, és elmondtam a kérdésre adott írásos válaszaimban, hogy nagyon nehezen képzelhető el számomra az, hogy illetékes hatóságok tagállamokban jogszabály ellenesen jártak volna el. Mi egy jogrendszer alapján működünk, Európa a jogkövetés elvén alapul, úgyhogy nagyon nehezen tudnám ezt én elfogadni, vagy előre látni. És megint csak azt gondolom, hogy nyilvánvalóan volt egy értelmezési problémánk abban, hogy mennyire lehetett ezt a jogszabályt mm, hát rugalmasan kezelni, és talán a tagállamok talán körültük, többek lehettek volna, talán több kérdést kellett ma feltegyenek, amikor először tájékoztást kaptak a teszt mérések és a közúti kibocsátások között, szerintem kellett volna lépjenek, ám azt nem hiszem, hogy bármely pillanatban bármely gyanú lett volna arról, hogy illegális praktikákban, akár nyíltan, akár implicit módon érintve lettek volna a tagállami hatóságok. Köszönöm szépen az utolsó kérdéseket, Deli asszony teheti fel. Köszönöm. De sokat beszéltünk az imént erről az utolsó kérdésről, és Ugye itt ki, világlott a nemzeti hatóságok gyengesége az tény, hogy ugye a járművek noha ötszörösen meghaladják az engedélyezett határértéket, mégis közlekednek a közutakon. Noha ezek megfeleltek az NDEC híres tesznek. A következő a kérdésem. Valamennyien egyetértük önnel, de most egy kicsit elő, elébe kell menni a jövőbeli fejleményeknek. Szeretném tudni, hogy mit is javasol ön nekünk az új járműtípusú vagyás rendszert illetően. Ugye ön is úgy vélem, mint sokan közülünk, ugye elmondtuk, hogy itt az ideje annak, hogy valódi európai hatóság jön létre, mely független, amely felügyeli majd ezt a területet. Ugye itt felmerült az imént a piacfelügyelet kérdése, ugyanakkor a járművek típus jóváhagyásának kérdése is. Szeretném az ön véleményét megismerni ezt illetően. Um, je, je crois que... Azt hiszem, hogy azon rendszerek, ahol létrejött egy nemzeti hatóság, azok tanúbizonyságot tettek a hatékonyságukról. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amit tervezhetünk, előirányozhatunk de ugye ez a jogalkotótól függ, a tagállamoktól, a parlamenttől, a tanástól és az Európai Bizottságtól, hogy meghatározzák, milyen mértékben készek előrelépni ebbe az irányba. De bizonyos vagyok benne, hogy ott, azokon a területeken, ahol előreléptünk ebbe az irányba, ott jobb a biztosíték azt illetően, hogy az itt elfogadott jogszabályokat megfelelően értelmezzük és hajtjuk végre összevethető módon egyenlő szinten az Európai Unió teljes területén. Kérdés, egyetértünk teljes mértékben. Vannak-e tehát irányok, hogyan lehet holnap már garantálni ezen új ügynökség létrejöttét? Ugye a függetlenség kérdése vetődött fel, mindenki megpróbál valahogy profitálni ezen jogszabályokból, az amerikai modellre kell építeni, ugye itt az egészségügyi környezeti ö, ügynökségről van szó Amerikában, vagy esetleg fokozatosan kell előrelépni, először egy ügynökséget hozzunk létre, amely a tagállami hatóságokat felügyeli először, és aztán a későbbiekben teljes mértékben függetlenné válhat ez a hatóság, és a nemzeti hatóságokra kényszerítheti a saját szándékát válasz. Azt hiszem, hogy az első lépés az, hogy világos és pontos jogszabályok szülessenek európai szinten, és aztán nézzük meg a végrehajtást. És azt hiszem, hogy most éppen ezt tesszük. Ugye a valós vezetési körülmények között végzett emisszió vizsgálattal sokkal jobb alapunk lesz, mint eddig. A következő szakasz pedig az, hogy döntsünk arról, hogyan erősítsük meg az együttműködést, akár decentralizált módon a tagállami hatóságok között, akár pedig, hogy létrehozunk valami centralizált hatóságot, és hogyan definiáljuk ezt a szervezetet, ezt a hatóságot. De ez egy olyan kérdés, amely a jövőt érinti, az én utódom fog majd erről tárgyalni. Uh, <laughs> az utolsó kérdés mindig a jövőről szól, jó így lezárni ezt a meghallgatást. Köszönjük Falkenberg úrnak, hogy részt vett ezen a ezen a meghallgatáson. Kollégák, egy nagyon rövid szünetet tartunk, mielőtt folytatjuk a következő vendégünkkel. Okay, colleagues, we can uh, move on with our second hearing. Kollégák, második meghallgatással folytatjuk. Csak üdvözölni tudom Daniel Kalehai Crespo urat, aki a DG Grow volt főigazgatója, és akiről ma már többször beszéltünk. Köszönjük uh, Kalehai Crespónak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Volt főigazgató elnökként került meghívásra. 2012. februárja és 2015. augusztusa között volt az illetékes főigazgatóság vezetője. A gépjárművek károsanyag kibocsátása, illetve típus jóváhagyása témájában próbáljuk az európai jogszabályokat javítani. Az előzetes írásbeli kérdéseinkre e-mailben válaszolt, 1 óra 40 percünk van erre a vitára. Most pedig kérem, hogy a bevezetőjét tartsa meg. Kérem, hogy ez ne nyúljon 10 percnél hosszabbra. Kösz, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők. Szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, hogy örülök, hogy újra itt lehetek, mert a környezetvédelmi főigazgatóként az első meghallgatáson is itt voltam. Örülök annak, hogy most, mint a vállalkozás ügyi főigazgatóság volt főigazgatójaként le, és itt lehetek újra. Ha megengedik, akkor 2015. szeptembere óta az új munka helyemen szerzett tapasztalatomat is megosztanám önökkel. Why? Because when I started, amikor vált kineveztek a DG enterprise ben ami aztán DG Grow nevet kapott, a felelősségem az volt a feladatom, hogy a Cars 2020, tehát a Cars 2020 autóipari eh, közleményt eh, elkészítsük. Ez egy soha nem látott eh, soha nem látott dolog volt, hiszen az autó ipar megújulását kívántuk, tűztük itt zászlónkra, hogy versenyképesebbek legyenek, újítóbb, innovatívabbak legyenek, illetve a biztonság mellett a fenntarthatóság szempontját is figyelembe vegyék. Nyilván emlékeznek önök is akkor, milyen mélyen volt Európa a gazdasági válságban 12 millió embert foglalkoztató iparról beszélünk, illetve a kutatás és fejlesztés innováció terén a legnagyobb magán eh, beruházóról beszélünk. Fontos fontosnak éreztük, hogy a biztonsági és a környezetvédelmi normák is minél magasabb eh, szintek legyenek. 2012. novemberében adtuk ki a közleményünket, ez ügyben a tagállamokkal folytatott eh, egyeztetéseket követően 7 biztos, 9 eh, miniszter, a 18 eh, érintett ipari szakszervezetek, civil szervezetek, az európai intézmények mind-mind egy, egy nyitott koordinációs folyamat keretében. Aztán 2012. decemberében, egy hónap később, tehát a versenyképességi tanács ezt a tervet elfogadta. 2013. decemberében az Európai Parlament is támogatást szavazott ennek a tervnek. A belső piaci, a kereskedelmi, a környezetvédelmi és foglalkoztatási ügyi szakbizottságban egyaránt a valós idejű károsanyag kibocsátás, illetve a valós körülmények közötti károsanyag kibocsátás mérés volt az egyik kulcsfontosságú elem ennek. Mit mondtunk ekkor? A jelenlegi eljárás a szennyező anyagok kibocsátása tekintetében a valódi valós körülmények közötti forgalmi viszonyokat nem tükrözik, a nitrogén-oxid kibocsátások a valós körülmények között jóval magasabbak, mint a laboratóriumi körülmények közötti teszt ciklusra mértek. Egyértelmű volt tehát a diagnózis. Nem működött a rendszerünk. Sok, azt is kimondtuk, hogy sok tagállam egész egyszerűen <clears throat> nem tartja magát ezekhez a határértekhez. 400 ezer korai határ, ebből hát 70 ezer a közlekedésből származó kibocsátásokhoz volt köthető. Az Európai Bizottság éppen ezért egy új, útörő jellegű teszteljárást fejlesztett ki a károsanyag kibocsátás mérésére, hogy a laboratóriumi tesztek valóban működjenek. megállapodtunk, hogy az Euró 6-os normák életbelépésére 2017-re be kell vezetni ezeket az új eh, vizsgálati eh, normákat. Senki sem mondott ennek eh, ellent. A menetrendet is mindenki elfogadta, mindenki támogatásáról biztosított bennünket. Az világos volt számunkra, hogy akkor tudunk javítani a helyzeten, és sikerre járni, a két területen is fellépünk. Egyrészt a típusú eljárást kell megreformálni, másrészt pedig a piacfelügyeletet is erősíteni kell. A típusúváhagyás jóváhagyás alapvetően ugyanannak az élménynek a két oldala, és itt mindenkit emlékeztetnék arra, 2015-ben fogadtuk el az első ilyen, nyújtottuk be az első ilyen javaslatunkat, úgy éreztettük, hogy ez egy jelentős és radikális változást hoz. A második valós körülmények közötti károsanyag kibocsátás mérés javaslatunkat is letettük az asztalra, és elkezdtük a tárgyalásokat a VLTP ügyében, amelyet, amely az az, amely az elavult európai vezetési ciklus helyét veszi majd át. Mikor elhagytam a főigazgatóságot, a típus jóváhagyási javaslat és a piacfelügyeletre vonatkozó javaslat is készen állt, amit nem sokkal távozásom után 2016. januárjában nyújtott be az Európai Bizottság. Tudom, hogy az Önök szakbizottságát az foglalkoztatja, hogy az Európai Bizottság A 2007 per 715 lehetővé teszi, hogy az Európai Bizottság kidolgozza ezt a javaslatot a többi főigazgatósággal, főként a környezetvédelmi főigazgatósággal és a közös kutatóközponttal együtt dolgoztunk valós kibocsátási munkacsoportot, mint egy nyílt platformként is létrehoztunk, itt egyeztettünk. Köszönöm minden kollégának, aki részt vett ebben a munkában. Az Európai Bizottság és a Közös Kutatóközpont együtt dolgozott. A JRC két különböző párhuzamos eljárást is vizsgált, az NEDC célavult eljárást meg kellett reformálni. Az egyik egy random ciklusokra vonatkozott volna, a másik pedig a PEPS, azaz a hordozható mérőberendezésekre épült volna. Úgy döntöttek, hogy ez a második sokkal hatékonyabb, hiszen különböző helyzetekben is lehet vizsgálni a károsanyag kibocsátást, illetve a különböző csalóeszközöket, technikákat, trükközéseket is, is sokkal jobban ki lehet küszöbölni. Arról beszéltek, hogy földrajzi időjárásbeli megszorítások lennének, nagyon drága lenne, nem állnak rendelkezésre kidolgozva ezek a berendezések, illetve meg kell határozni, hogy például milyen kömöséklet eh, tek mellett lehet eh, hatékonyan bírni ezt. A JRC-t ezért felkértük arra, hogy egy webszájárás dolgozzon ki, emlékeztetnék mindenkit, hogy az autógyártók a random ciklus támogatták, nem tetszett nekik a PEPS eh, javaslat, az arról is megállapodás született, hogy ezeket az Európai Bizottság a VLTP folyamat kiegészítéseként fogja bevezetni. Elnézést, hogy rengeteg ilyen mozaik szót használunk, de hát egyébként rengeteg időt vesztenénk. 2017. szeptember 1 kellett volna bevezetni ezeket az új károsanyag vizsgálatokat. Nagyon drága, nagyon bonyolult folyamat volt ez, a politikailag is bonyolult szakértők véleményeseltet, óriási kihívás előtt álltunk. Világon sehol máshogy nem próbáltak ezzel. Az Európai Unió az autóiparban megint csak vezetők voltunk, tudjuk, hogy globálisak is elfogadottak a mi szabályaink, normáink. A technikai munkát 2014 áprilisában elvégezték, amikor a TSMV-hez benyújtottuk az RD vizsgátot, és megállapodtunk arról, hogy négy különböző jogi aktus kerülne elfogadásra, 2014 során a gépjármű szakbizottság minden ülésén a napirendre került ez a téma. Az Európai Bizottság önmagában nem tudta ezt elfogadni. Komitológiára van szükség, illetve a tagállamok minősített többségére. Való igaz, hogy ebben a kontextusban Falkenberg, Karl Falkenberg kollégám írt nekem, aggodalmának hangot adva, hogy késődelmet szenvedhet ez a dosszé Válaszomban, és ezt önök is megkapták, egyértelműen fogalmaztam, nem fogjuk hagyni, hogy kisüdelmet szenvedjen, vagy felhíguljon ez a tervezet, de valóban nagyon nehéz dolgunk volt, mert most először kellett bárhol. Nem volt ennek még elődje sehol a világban, hogy hogyan lehet valós körülmények között jó mérni a kibocsátásokat. 2015-ben került elfogadásra a jogi aktus, szeretük volna ez 2014. szeptemberében megtörténik. Volt egy pár hónapos csúszás, egy új Európai Bizottság is hivatalba lépett 2014 őszén, az új kollégiumnak se kellett ezt fogadnia, nyilván ez részben ez okozta a késedelmet, de végül 2015 tavaszán sikerült ezt elfogadni. A belső eljárásrendet követően az Európai Bizottság minden főigazgatóság, a környezetvédelem, a JRC is beleegyezést adta. A Falkenberg úr is egy beleegyezett ebbe, és köszöntet is mondott a végeredményért. Tudom, hogy az önök szakbizottsága, a Diffid Device, tehát a, a, a a Diffy device, azt tudjuk, hogy tiltott és szankciókat, a szankciókat hoz magával, világosak a szabályok, és megvannak a, az eszközök is megvoltak arra, hogy a tagállamok ennek érvényt szerezzenek. Nos, elavult tesztről volt szó, tudtuk, hogy ez kockázatokkal jár. A Tudtuk, hogy ez problémás lehet, de a kiiktató eszközök ügyében ezért valamit tenni kell. Zárásképpen az elmúlt évről, amióta a főgazgatóság, a környezetvédelmi főgazgatóságnál dolgozom, tényleg csak nagyon röviden és gyorsan a a Volkswagen bomba felrobbant, mondhatjuk így nyugodtan, a botrány kirobbant, ez komoly kihatással volt az európai iparra. Én nem csak szomorú és meglepet vagy sokkot voltam, hanem nagyon szomorú is, hiszen elkerülhettük volna ezt az egész problémát, úgy érzem. A Környezetvédelmi Szakbizottságnál egyértelmű instrukciókat adtam először is teljes mértékben támogatni kell a DG Growth minden fellépésében, beleértve azt is, hogy a tagállamokat felkértük arra, hogy nemzeti vizsgálatokat végezzenek el. Másodszorban meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi felelősségre vonatkozó irányelv itt alkalmazható-e, tehát a volkswagen lehet-e perelni ez ügyben. Az irányelv káros anyag kibocsátásra nem terjed ki, a biodiverzitásra másra kiterjed, de a emissziókra nem. Az összes főigazgatóságnak írtam, hogy nagyon sok munkát kell végezni, egész egyszerűen a technológia mm, változtatni kell, nem lesz elég az új mérési mechanizmus. A jelenlévő képviselők mm, jelentős részének köszönhető az, hogy a károsanyag kibocsátás plafonokról megállapodtunk, amely remélhetőleg jelentősen csökkenti majd a, a szükségtelen haláleseteket. A jogsértési eljárásokat folytatjuk. 20 9 folyik, jelenleg 16 és 13 PM10, illetve nitrogén-dioxid ügyben. Ezek jelenleg az Európai Bíróságnál vannak ezek az ügyek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fogyasztók autópályáról vetett hitét helyreállítsuk. Éppen ezért zárásképpen még egy gondolatot, ha megengednek. A Volkswagen ügy is megmutatta, hogy mennyire kritikus eh, megállapítani, hogy mi történt, ki kell vizsgálni a történteket, le kell vonni a következtetéseket, el kell kerülnünk, hogy a jövőben ugyanez előfordulhasson, ugyanakkor három dolgot is meg kell eh, tennünk. A valós eh, kibocsátás mérés teljes bevezetése és reform elengedhetetlen, a típus jóváhagyás és piacfelügyeleti rendszerünket meg kell erősíteni, illetve a rendszerünk irányításán is javítani kell. Azt hiszem, hogy a válságból az egyik lecke, amit le kell vonnunk, az az, hogy keményen megfizetjük a fragmentáció, a felaprózódottság árát. Hogyha személyes véleményemet, szerint véleményemet megosztatom önökkel, akkor azt hiszem, hogy egy olyan erős felügyeletre van szükség, amely nem csak a piaci szereplők, hanem a nemzeti szervek felügyeletét is eh, megvalósítja. Más közlekedési ágazatokban sincs egyelőre még ilyen. Nem demonizálni kell az autógyártást, bár aki törvényt sértett, annak meg kell érte fizetnie. Az autó ipar soha nem lesz már olyan, mint korábban. Ez egy meghatározó pillanat, válaszúthoz érkeztünk, azt hiszem, hogy itt az ide a jó úton menjünk tovább, javítsunk a helyzeten a rendszeren, és az ajánlásaink nagyon fontosak lesznek abban, hogy ezt a rendszert megjavítsuk, és az európai polgárok egészségét megőrizzük. Köszönöm! Köszönöm szépen a eszmecserét, most kezdjük az eszmecserét az első kérdéskörrel kezdjük. Jelentéstevők jönnek először, aztán a frakciók egy-egy kérdezője, és az első fordulóban 5 perces szakaszokban haladunk. Igyek, kérem mindenkit igyekezzen tartani ezt. A képviselők félbeszakíthatják a választ, és kérhetnek új kérdést. Persze nem hosszabbítják meg az idejüket ezzel. Gerbrandi úr az első jelentéstevőként. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy eljött ez úr ismét. Először is a parlament elfogadta a CARS 24 2020-at, ám nagyon kritikusan látta az RDI tesztek elhalasztását. Kértük, hogy ezek kerülne bevezetésre haladék nélkül. Nem fogadtuk el, tehát azt a késlekedést, amely a CARS 2020-as kommunikében volt. Ám a kérdésem másról szól. Láttunk belső e-mail kommunikációkat a bizottságon belüli méleken, a DG Enterprise és a DG MV meg a JRC között már 2012-ben, amikor ön hivatalba lépett a DG Grónál, és világos volt, hogy több mint gyanú van arról, hogy kiiktató eszközöket használnak. Nagyon keményen fogalmaznak a lehetjük egy motorciklus csalásról. Tájékoztatták Önt erről bármilyen formában? Köszönöm, Gerbrandi úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az Európai Parlament úgy az első erre reflektálva, hogy haladék nélkül be kell vezetni a közúti emissziós szabályokat, ám időt igénybe, hogy ezt adaptáljuk a belső e-mailekre vonatkozóan én nem tudtam ezekről a e, e- levelezésekről. Az elég aggályos, mert ezek rendkívül fontos JRC elmények voltak, vizsgált eredmények voltak, ezek és az ön emberi erről kellett értesüljenek, és kellett volna tájékoztassák ön, mint a politikai felelős biztos. De hát ebben még ugye ásunk. Másik kérdésem. Nyilatkozatában melyben beszámol arról, hogy mit tett, mióta könyvefélem biztosként dolgozott. így sor jogsértés eljárást nyitott is. Hát. De mint fő, mint a GROW, a növekedési főigazgatóként a hosszú távú témákért felelős az RDI fejlesztésért, és így tovább. Mindeközben nagyon komoly jelzéseket kapott a DJMV beli kollégáktól is, hogy a végrehajtása a érvényben jogszabályoknak messze van a tökéletestől. Kérdésem az, ön miért nem tájékoztatta soha, vagy miért nem kérdezett tagállamokat soha pontosabb információért arról, hogyan tartják be, hogyan érvényesítik a, az érvényes jogszabályokat, és amit Falkenberg úr mondott ma délután, az, hogy teljesen hiányzott a tagállamok részéről a piacfelügyelet. Erről mi volt a véleménye, hiszen erről tájékoztatták világosan fogalmazok ezzel kapcsolatban. Amikor a DJ Enterprise-nál dolgoztam, a fő célunk az volt, hogy megváltoztassuk a tesztrendszert, amely nem volt elég jó, mert nem volt elég reprezentatív, hogy bevezessük a tényleges közúti emissziós eljárást. Bármikor, ha értesültünk tagállambeli konkrét problémáról, reagáltunk. Például a meg eljárásban. Ami pedig a típusjóvágyásra vonatkozó jogszabályokat illeti, van egy irányelv, melyet a tagállamok végrehajtottak, ám az európai szabályozási keret külön választja világosan a hatásköröket. Az Európai Bizottság a, jog, a, a jogjavaslató, a tagállamok végre kell hajtsák a jogszabályt, az autógyártók meg ehhez kell igazodjanak. Tehát a tagállamok hatóságai a végrehajtásért felelős szervek. Ha bármikor hat, bizonyítékunk van arról, hogy egy tagállam nem tartatja be a jogszabályt, nem látja ezt a feladatát, a bizottság a bíróság elé ítélheti jogszabály sértési eljárásban a bíróság elé az országot. Igen, de van még ezelőtt egy lépés a hivatalos sértési eljárás előtt, az információkérés. A bizottság nagyon sok információval bírt arról, hogy nem tartják be tisztességgel a tagállamok a jogszabályt. Ám Tettek fel konkrét kérdést tagállamnak erről. Mi soha nem kaptunk tájékoztatást arról, hogy a tagállam ne tartott, ne alkalmazta volna a szabályt. Azt tudtuk, hogy az autók túllépnek a limiteken. Ezt mi annak tulajdonosítottuk, hogy nem eléggé reprezentatívek az NEDC tesztciklusok. Végül még egy kérdés. Beszéltem olyan emberekkel, akik részt vettek a folyamatban, a munkacsoportokban. Ők mondták nekem azt, hogy az autóiparnak olyan sok képviselője volt ott, miközben a tagállami hatóságnak, meg a bizottságnak nagyon kevés képviselője volt jelen üléseken, nem volt jegyzőkönyv, ez az új RDI fejlesztéséről szóló munkát érti. Tehát, hogyha valaki el akar akasztani egy, egy, egy folyamatot, és így akar, akar az intézményeset kereteket teremteni a lassuláshoz, hát éppen ez az ugye mindenki órákig beszélt, aztán mindenkinek úgy, úgy lett abból, hogy nem döntöttek ebben a keretben. Vajon miért nem úgy szervezték, hogy csak két, három, négy ipari képviselőt hívnak meg, ahelyett, hogy 30-40-et hívnának meg az autógyáraktól? Szeretném hangsúlyozni azt, hogy minden ülésről volt jegyzőkönyv, ami a technikai üléseken volt. Itt vannak, tehát vannak jegyzőkönyvek. Volt egy munkacsoportunk a könyvjárművek tényleges kibocsátásáról, ami minden stakeholder előtt nyitva állt, és voltak prezentációk ICT-től, ipari emberektől, nem volt egy zárt kör. Persze az is logikus, hogyha egy olyan jogszabályt újítanak, amely egy bizonyos ágazatban nagyon fontos, nyilván a ágazat nagyon közelről figyelemmel kíséri mindezt, ez nem szokatlan, Ám a jegyzőkönyvek, az ülések jegyzőkönyve megvannak. Az RDI munkacsoport üléseinek anyaga is. Zaba Bidegen szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a vendégünknek, hogy újra itt van a körünkben, és hogy ennyire kész arra, hogy ezzel a vizsgálóbizottsággal együttműködjék. Szeretném tudni, hogy önnek volt-e bizonyítéka a közösségi jogszabályok megsértésére autógyártók részéről az emissziók ügyében, és ha volt ilyen bizonyíték, akkor mit tett? Én tudok említeni egy esetet, amely a mandátumom alatt történt, és beszámolok arról, hogy mit is tettem egy sajtóközlemény révén 2012. szeptemberében a Daimler Benz autógyártó bejelentette, hogy nem fogja azt a hűtőanyagot használni, amelyet az európai jogszabály előírt, mert szerinte ez a biztonság szempontjából problémákat vet fel. Tehát olyan autókat dob piacra, amelyek az emissziós határértékeket meghaladják. Mit is tettem én? Összeültem az autógyártó képviselőivel, tájékoztattam a német ellenőrző hatóságokat, hogy arról tájékoztattak minket, biztonsági aggájaik merültek fel ezzel az új hűtőanyaggal kapcsolatosan, és azonnal azt kértem a CCR-től, hogy vizsgálják meg, hogy a tesz, biztonsági tesztet jól hajtották el végre. Nos, a hűtőanyag a CCR szerint nem jelentett biztonsági problémát, és jó magam mentem el az Autóipari Műszaki Bizottsághoz, és az derült ki, hogy voltak olyan autók, amelyek régi típusú hagyással rendelkeznek. Megnyitottuk az eljárást, és feltártuk, hogy típus jóváhagyási problémák léptek fel nem csupán Németországban, hanem Nagy-Britanniában, Luxemburgban és Belgiumban is. E négy eset jogi eljárások tárgyát képezte, aztán megkaptuk a magyarázatokat, és döntés született a bizottságon belül, mégpedig az, hogy a bírósághoz kell fordulnunk az indokolt jelentés alapján. De aztán nem történt semmit, mert Franciaország feltartóztatta a járműveket a német határon, és volt egy ideiglenes intézkedés a tanácsban. A bizottság tehát fenntartott megkapta a pozícióját, a szerződések őreként lépett fel egy autógyártóval szemben, illetve egy tagállam ö, fel nem lépésével szemben. Tehát a bizottság megtett mindent, hogy tiszteletben tartsa a jogszabályokat. Ezen kívül döntöttünk arról, hogy a típus jóváhagyási jogszabályt megreformáljuk Európában, hiszen nyilvánvaló volt, hogy ezzel problémák vannak. A tagállamok ugyanis használhattak régi típus jóváhagyási engedélyeket új járművek vonatkozásában. Tehát megszületett ez a javaslat, és ez egy alapvető elem. Önök is foglalkoznak ezzel, nagyon fontos ugyanis, hogy a parlament és a tanács elfogadják ezt a szöveget ugyanis ez a piac ellenőrzését is megváltoztatja majd képviselő. Tehát nagyon fontos döntések születtek. Falkenberg úr ugye itt egy levelet említett, emissziós különbségek voltak a labortesztek és a valós vezetési körülmények között végzett tesztek között. Miért nem került sor találkozóra az autógyártókkal a Falkenberg levél után? Válasz. Nos, ebben a levélben Falkenberg kijelentette, hogy aggódik az elfogadási késedelmek miatt. Ugyanis nem került még elfogadásra az RDE reform. És én válaszoltam Falkenbergnek, és a válaszom jegyzőkönyvben is van véve. Az volt a válaszom, hogy személyesen vállalok kötelezettséget, hogy a lehető leghamarabb elfogadják ezt a jogszabályt, de ehhez minősített többségre van szükség és azt is kijelentettem, hogy nem akarjuk, hogy a jogszabály felhíguljon. Aztán ugye, ami ezt a kérést illeti, hogy az autógyártóknál indítsunk vizsgálatokat a közösségi jogszabályok betartása okán, én nem indíthatok ilyen vizsgálatokat, ez csak az adott tagállam teheti meg. A tagállamok tudván, hogy létezik ez a jelentés az RDE-vel kapcsolatosan, 2014. októberében ugye látták ezt a jelentést, Itt nem a verseny, versenyjogról van szó, ahol is a bizottság indíthat vizsgálatokat a vállalkozásokkal, vállalatokkal szemben. A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé a bizottság számára, hogy az autógyártókkal szemben fellépjen. A tagállamoktól kell kérnünk, hogy ezt tegyék meg, és ehhez bizonyítékra van szükség, bizony, bizonyító erő elemre, ami nem állt rendelkezésre. Köszönöm. Káren Szúr, köszönöm a választ. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megint eljött, nagy érdeklődéssel hallgatom önt. Egy egyenes kérdésem volna. Ön szerint volt-e bármely pillanatban az RDI fejlesztésének folyamatában bármilyen erős vagy sikeres próbálkozás, vagy a bizottság, vagy biztos részéről, vagy az ipar képviselő részéről arra, hogy leállítsák, de lassítsák az RDI teszt e, e, kifejlesztésének folyamatát. Érzékeltek-e olyat, hogy valaki gáncsolni próbál, valaki lassítani próbál? A bizottság részéről egyáltalán nem, sőt, kötelezettségünk volt, hogy előre vigyük ezt az ügyet a tagállamokkal. Nagyon sok eszmecserére került sor. Nem ellenezték ezt, de biztosak akartak abban lenni, hogy működik a rendszer az ipar részéről. Valamennyien jól tudják, hogy persze az iparnak nem tetszett az RDE vagy a PEMS, nem akarták a PEMS-et vagy az RDE-t. És ezt olvasni is lehet a CCR 2013-as jelentésében, mely szerint két rendszer van, az egyik, amelyet a bizottság és a tagállamok részesítenek előnyben, az erdélye, és a másik, amit az ipar szeret, ez a bizonyos ciklus, és végül a bizottság és a tagállamok álláspontja kerekedett felül, az autóiparnak pedig megbízhatóbbá kellett alakítania ezt a rendszert. Jó, amit mond, meg korábban is elmondott, hogy az, itt a folyamathoz hosszú idő kell, de nem volt érzéket, hogy bárki akadályozná. Ön szerint mit lehet tenni a jövőben, ha senki sem gátolta a folyamatot, fékezte, és még 7 vagy 10 év kellett hozzá, ami elég hosszú idő ahhoz, hogy kifejlesztenek egy ilyen rendszert. Különösen egy olyan jogszabályt, vagy olyan eljárási rendszert, amelynek tényleg konkrét hatása van az emberi egészségre, közegészségügyre. Mit kéne megváltoztatni akkor a rendszerben ahhoz, hogy legközelebb, hogyha mondjuk módosítani kell ilyesmit, akkor ne kell megint ennyi idő hozzá. Vagy, vagy egyszerűen nincs mód arra, hogy ezt lehessen kicsit gyorsítani? Két dolgot mondanék a válaszként a kérdésére. Először is. Az én időszakomban három év alatt sikerült, vagy három évvel, amikor főigazgató voltam, Sikerre jártunk ebben. Hogy korábban miért nem? Mert korábban nem volt meg az a támogatás és politikai felhatalmazás, amelyet az összes intézmény most végre megadott. Meg az összes ipari szereplő, stakeholderek, a KARS 2020 körében. Ez először 2012. novemberében történt meg. Mikor megkaptuk 12. novemberében ezt a mandátumot, végre, és én már elkezdtük 11-ben a JRC felállításával és ezt, de ha megnézzük, hogy mennyi időbe tellett ez, hát innentől elég rövid volt. Három év alatt megcsináltuk, új mandátum alatt. Ugye még nem végleges lett persze, és még várjuk a 2017-es határidőt. Ezt még mindig tiszteletben tartjuk. Jó, nem sikerült 14 szeptemberébe, de 15 szeptemberre, májusra igen, és a 17-es határidőt tartottuk. Hogy miért korán, nem korábban, nem tudom. Politikai döntés volt ez, Tajani alelnök állította fel ezt a csoportot, nagyon fontos döntés volt. Ezt követően támogatta az összes tagállam, miniszterek, civil szervezetek is tolták előre a dolgot. Azt látja, hogy egy konszenzusos, nyílt, interaktív és inkluzív folyamat jött létre, bevonva az ipar, a politikai dimenziót, az NGO-kat, az régiók bizottságát, az ECOSZ-okat. Ez volt a kulcsfontosság az, hogy, hogy végre sikerüljön. Köszönöm szépen, Dance úr. Köszönöm. Aggasztó volt, amit mondott. Hány ember veszti életét idejekorán Európában a légminőség miatt? 400 ezerről beszélt. Jó, hát én 300, 300 ezeret értettem. Nem, és ebből 70 ezeren a közlekedés eh, miatt. Nem, az ön angolt, angol kiejtése tökéletes. De ez csak az a, eh, apró részecske kibocsátás miatti eh, halálesetek száma, a oxidoktól nem beszélünk és hát a benzin üzemű gépkocsik esetében pedig a, a mikrorészecskék témájával nem foglalkozunk elően. A kiiktató eszközök definícióját többféleképpen lehet alapvetően értelmezni. A tagállamoktól nem lehet bizonyítékot szerezni, mert nem lehet velük fölvenni a kapcsolatot, csak akkor, ha már van bizonyítékunk. Mit tett az Európai Bizottság? Hát, hogyha külső információkból indul ki, amely kívülről érkezik, és amely rámutat arra, hogy valami baj lehet. A korábbi e-mailek ügyében 2008, 9, 10, 11, 12 esetében Amerikában robbant ki botrány. Ez a fajta információ sehogy nem jutott el önökhöz? És hogyha igen, akkor, akkor miért nem tettek semmit ez ügyben? Köszönöm. Először is Amerika ügyében teljesen igaza van. Sokkal szigorúbbak a levegőminőségi sok Amerikában, mint Európában. Nem gondoltam volna, de így van. És nekünk itt A kiiktató eszközök ügyében ez a vita is jól mutatja, hogy mennyire nehéz kimutatni őket, és egyáltalán meg fog megdefiniálni őket. A JRC, akik kiváló munkát végeztek számunkra, és tényleg a legjobb technikusokkal dolgoznak, ők is kimondják a jelentésükben, hogy mennyire nehéz ezeket egyáltalán felfedezni. A szakértőkkel beszéltünk, a kiiktató eszköz olyasmi definíciót, illetve amelyet arra használnak, szándékosan, hogy egy autó viselkedését befolyásolják. De ez lehet cycle beating is, és pontosan ezt hallottuk korábban, hogy nem lehet különbséget tenni egy, egy nyilván nem feltétlenül egy, egy fizikai eszközre kell mindig gondolni, és egyébként teljesen igaza van. Pont ezért van olyan nehéz dolga az Európai Bizottságnak, ezért tudjuk olyan nehezen ellátni a szerepünket. 30 emberre dolgozom együtt. Igen, de hát fogy az időnk elnézést, bocsánat, hogy önbe folytam a szót. Az e-mailekből származó információ alapvetően soha nem jutott el az asztalára? Mely e-mailekről beszél? a JRC és a DG Grow között volt egy levelezés. Az egyik azt mondja, hogy ez folyik a valódi világban. Ebben rögtön az elején mondja. A, en, e, motor stratégiákról beszélnek, itt föl kellett volna, hogy villanyon valakinek a piros e, lámpa. Nos, én erről soha nem szereztem tudomást, Annyit elmondhatok, hogy egy e-mailnél több információra van szükség ez ügyben. Persze, persze, ezt mind értem de alapvetően ez a probléma baja, hogy addig nem lehet a bizonyítékot beszerezni a tagállamoktól, amíg valamiféle információval nem rendelkeznek, és az Európai Bizottság ez ügyben más nem tehet, mert a tagállamoktól származó információból dolgozik, de hogyha információt kap, akkor valamit tegyen ez ügyben. Nekem úgy tűnik, hogy ez az információ nem jutott el soha önhöz, akkor pedig azt kellene kivizsgálni, hogy miért nem tettek soha semmit ez ügyben, hiszen most mondja, hogy csak így tudnak bizonyítékhoz jutni. Nos, a mandátumon során a tagállamoknak nem egyszer felhívtuk a figyelmét arra, hogy piacfelügyeleti feladatukat lássák el, hiszen meg kell arról bizonyosodnunk, hogy minden európai gépjármű ugyanazoknak a szabályoknak tesz eleget, és ráadásul a tagállamoknál van a szankcionás lehetőség, és az Európai Bizottságnak nagyon nehéz átvenni a tagállamok helyét. Hát senki nem mondja, hogy ezt tegyék meg, főigazgató úr. Persze, persze. Mégis az Európai Bizottság semmi más nem tehetett, mint hogy bizonyítékot kér, de hogyha valami erre mutatott, akkor azt mondja, hogy soha nem látta ezt, de ha nem, akkor miért nem? Annyit mondhatok csak, hogy amikor volt bizonyítékom arra, hogy bármi nincs e rendben, akkor azonnal feléptünk ez ügyben, és nem lett volna okunk arra, hogy az egyik ügyben tegyünk valamit, a másik ügyben pedig ne. De szerintem nem e, rossz irányból közelítünk az egészhez. Nem az Európai Bizottságnak, alapvetően a tagállamoknak a felelőssége, hogy érvényt szerezzenek a jognak. Még egyszer mondom, 29 jogsértési eljárás folyik. Borzasztó a tagállamokban a helyzet. Persze ez sem megoldás, hogy mindig jogsértési eljárásokat kell indítani a tagállamok ellen, sok egyszerűbb lenne, hogyha ők maguk érvényt szereznének a saját maguk által is elfordó szabályoknak. Köszönöm szépen a válaszait, meg a bevezetőjét. Én a piaci felügyelet kapcsán beleszaladtam egy Tajani levélbe, amelyet egy tanácsi ülés után a tagállami kormányoknak írt, amelyben a, a piaci felügyelet fontosságáról beszél. Ám amennyire emlékszem, és ezt mondta maga biztos is nekem, hogy ezt a levelet kínai autóabroncs importokkal kapcsolatban írta. Nem kibocsátások témájában, és különösen nem kiiktató eszközök ügyében. Helyén való ez a meglátása? A levél egy általános figy- emlékeztető volt a tagállamoknak, 28 tagállamok küldtek ki 2012. július 25-én. És azt mondta, idézem, a tagállamoknak meg kell legyen a megfelelő forrása és intézményrendszere ahhoz, hogy területüken ö, ö, felfigyeljenek olyan ter ter termékekre, amelyek nem felelnek meg az Európai Uniós e, típusú vagyásoknak, vagy kockázatot jelentenek a környezetre vagy a biztonságra. Valamint bármely e termékeknek bármely hamisítása vagy, vagy, vagy e, hamisítása. És a, annak a problémák kapcsán, került kikötésre, amiről Dance úr is beszélt, bár nem volt bizonyíték a kezünkben, mégsem riadtunk vissza attól, hogy a tagállamokat figyelmeztessük piacfelügyeleti felelősségre. Tehát, ha jól értelmezem, ön szerint a tagállamok kellett, hogy lépjenek levélre vonatkozóan, ám a bizottságnak nem volt feladata a JLC levelére reagálva lépni. Mi csak azt mondtuk a tagállamoknak, hogy biztosítsák azt, amit, amiről a szabályozás szól a rendelet kezükbe adja ezt. Egy JRC levél nem a semmiféle hat, hat, hatáskört a bizottság kezébe, hogy fellépjünk a gyártókkal szemben. Mi felkérhetjük a tagállamot, amely érintett lehet, hogy ha nem tartott ebbe a jogszabályt Ám a rendszer így működik, és figyelme, tisztelben kell tartsuk a jogszabályokat. Ahogy Falkenberg úr is mondta, azt lehet persze, hogy javítsuk a rendszert, lehet hívni a piaci felügyeletet, két dolgot feltétlenül, és ezt meg is kell tenni. És a Volkswagen vás botrány után, és ez a típusú első javaslat javításának lényege, hogy hatékonyabbá tegyük a rendszert. Ezért zárt a mondanomat azzal, hogy a kormányzás, irányítás javításának igényét kell belássuk az általános felügyeletben. Én a bizottsági következő posztomban, előző posztomban közlekedésért voltam felelős. Az autóágazat az egyetlen közlekedési módozat, ahol nincs igazi felügyeleti hatás. Van Európai Repülésbiztonsági Hatóság, a Prestige, a a hajózás területén, a vasút területén van ilyen felügyeleti hatóság, ám az autó ágazatban nincs. Ezért kell erősíteni a PC felügyeletet. Ezért tettük több ezt a javaslatot, és tagállami hatóságokat is felügyelni kell, meg a gyártókat is. Ez van a javaslatban, amely most vitatárgya. Igen, az idő szorít, szorít engedje meg, hogy még kérdezzek. Említette egy a egyes válaszában, hogy lehetséges cselekvéseket kezdhetnek tagállamok, például be a, a városokból, belvárosok közlekedésének korlátozása, adókedvezmények, és így tovább. A bizottság ezt az hivatal idejében beterjesztette a tagállamok számára mit lehetőséget, még a Volkswagen botrány előtt? Szeretném világosra tenni, hogy ezt a levelet személyes főigazgatói minőségemben a DJ Environment főigazgatóként küldtem ki. Miért? Azért, mert tudtam, beláttam, hogy korlátozottak az eszközeink, és nem elég a tesztet vagy a típus jóvágyást változtatni. A mi felelősségi kerünk része a városokból kezdődik. És a levél nélkül is a városok léptek. Vannak közlekedés korlátozások, adó kedvezmények, adó ö, hátrányok, az elektromos autók és általában az innováció ösztönzésére. Tehát nagyon széles körű intézkedéseket használhatunk, és mindezeket beírtam ebbe a levélbe, amelyet kiküldtünk a 28 tagállamnak, és meg fog vitatni velük, mert fontos, hogy túlmenjünk a, táj, a típus a teszt műszaki problémáin, és egy szélesebb körű összefüggésben vizsgáljuk a dolgot. López Bermel jel szó. Köszönöm. válaszaiban ön világosan kijelenti, hogy tudta, hogy a valós kibocsátások nem felelnek meg a tesztek értékeinek. Tehát ezt a különbséget a bizottság különböző szolgálatai ismerték, magas szintű szolgálatok. És erről szó esett politikai párbeszédek keretében, Tajani biztos úrral folytatott párbeszédeknél is, sőt, az autógyártókkal is beszéltek erről és ő, ők, ő szerintük minden rendben volt, minden legális volt. Számomra ez tűnik a legbotrányosabb dolognak, mert vagy gyanították önök, hogy az autógyártók csaló szoftvereket használnak még akkor is, hogyha tagadják, vagy pedig azt gyaníthatták önök, hogy a tagállamok nem alkalmazzák megfelelően az emissziós teszteket, tehát valamelyik esetnek be kellett következnie. Mindkét esetben jogsértési eljárásra volt szükség, önök viszont nem cselekedtek úgy, ahogyan kellett, kellett volna. Három kérdésem lenne most sorrendben ezek következők. Ön semmiféle olyan alkalomra nem emlékszik-e, amikor szó esett volna olyan eszközökről, amelyek az emissziós értékeket manipulálják, akkor, amikor társjogalkotókkal vagy a beszéltek, illetve a tagállami hatóságok is értesültek erről. Nem emlékszik -e arra, hogy az illetékes hatóságok kijelentették, hogy a reális emissziók és a teszt emissziók akár 20-szoros különbségeket is felmutatnak, és ezek csaló szoftvereknek tudhatók be ezek a különbségek. Ez tehát az első dolog, ami valakinek eszébe jutna, amikor ilyen hatalmas különbségek tapasztalhatóak. És az utolsó kérdésem. Ön azt mondja, hogy az autógyártók kat mentesítették bármiféle vétek alól, mert nem alkalmazták a jogszabályokat, vagy tévesen alkalmazták azokat és ez a csaló eszközöket favorizálta. Voltak-e kapcsolatfelvételek tagállami hatóságokkal? Ha igen, mikor történt ez, és mikor döntöttek arról, hogy nem indítanak vizsgálati eljárást? Hihetetlen, hogy ön ne tudott volna semmiről. No solamente lo sabía la... Nem csupán hát mindenki tudta, hogy fennállnak ezek a különbségek. Az Európai Parlament is értesült erről, a tanács, a tagállamok. Én elmondottam, hogy mit jelent ki a kár 2020, mégpedig azt, hogy vannak különbségek a labortesztek eredményei és a valós vezetési körülmények között végrehajtott tesztek eredményei között. Hát ez, ez köztudott, ezt mindenki tudta. Tény az, hogy mindenki úgy gondolta, hogy ezen különbségek annak tudhatók be, hogy a tesztek az NDL nem volt elég reprezentatív. A 2013-ban ugye a parlament megszavazta ezt, a versenyjogi tanács, a CCR bizottság, az EGSB, mindenki azt mondotta, hogy meg kell változtatni a rendszert, és azt kérték a bizottságtól, hogy egy új rendszert mutassunk be, amely jobban működik. A megoldás tehát az volt, hogy olyan rendszert alakítunk ki, amely a valós vezetési körülmények között méri a kibocsátásokat. Senki nem mondta, hogy itt csaló szoftverekről vagy készülékekről van szó. Rengeteg a tagállamok, a hatóságok, a senki nem említette a csaló szoftvereket. Így zajlottak tehát a dolgok. És a tagállamokkal való kapcsolattartást, illetve mi nem rossz hiszemű alapon dolgozunk, nem ilyen feltevésekből indulunk ki. Együttműködés van közöttünk. Persze, hogyha van bizonyíték, akkor cselekszünk, akkor fellépünk, de bizonyíték nélkül nem feltételezhetem valakiről, hogy rossz hiszeműen jár el. Nem hiszem, hogy a tagállamok részéről rossz hiszeműség forgott fenn ebben az esetben. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Üdvözöljük Önt, Kaleha úr. Az első kérdés. Egy olyan dolgot mondott, ami rendkívüli. Azt mondotta, mindenki tudta, és senki nem tett semmit. És ő most azt mondja, itt a bizottságunkkal szemben, hogy most jobb lenne új eszközöket kialakítani. Egy kis eszközről szólt, ami nagyon fontos. Ön említette, hogy itt az ideje annak, hogy létrejöjjön ez az európai ügynökség, amely valóban független, már ami a piacfelügyeletet illeti, és a járművek típus Hát Mit gondol ön erről? Ez az első kérdésem. Mit tesz majd ön, hogy segítsen minket, hogy ebbe az irányba tudjunk elmozdulni? A második kérdés meg ö, őriztem a válaszait itt a hetes kérdésre. Ön azt mondja, hogy egy költséghaszon elemzést kell ö, létrehozni minden egyes jogalkotási terv előtt. Ö, Ugye itt 115 75 ezer ember halálozik el idő előtt a nitrogénoxid kibocsátás magas értékei miatt. Nos, a bizottságban Ugye itt van a komitológiai eljárás, 2015. októberében egy új jogszabályt hoznak létre, új konformitási tényezőt, és azt mondják az autogyártóknak, hogy semmi gond, hogyha túlépik a határértékeket, akár 110%-kal is, és 50%-kal 2020 után. Nos, vajon ezt az elemet felemlítették-e? És a harmadik dolog, amit szeretnék megkérdezni öntől, ön azt mondja, hogy a környezetvédelmi felelősséggel foglalkozó irányelvet alkalmazni kell olyan légszennyezés esetén, amely kihat az emberi egészségre. Nos, a kérdésem, amikor ön ezt mondja, akkor vajon szankcionálni kell-e a védkeseket? Válasz, köszönöm, Deli asszony. És egy kis pontosítás, ön azt mondotta, hogy mindenki tudta, és senki nem tett semmit. Én azt hiszem, hogy nagyon is sokat tettünk, és mindaz, amit megpróbáltam itt kifejteni, ugye itt volt a javaslatunk, hogy megváltoztassuk a rendszert, a technikai munka JRC részéről különböző jogalkotási aktusok, amelyek arra irányultak, hogy ezek a tesztek átalakuljanak a valós vezetési körülmények között végzett teszt felé. Hát azt hiszem, hogy azért nem egészen helyes azt kijelenteni, hogy senki nem tett semmit. Azt hiszem, a bizottság nagyon is sokat tett, támogatván a parlament, illetve az intézmények, meg a tagállamok által. Nos, ami a független ügynökséget illeti, mi a véleményem, én bizottsági tisztviselő vagyok, a testület döntései kötnek, a következőt kellene válaszolnom az önkérdésére. Azt hiszem, szükség van egy felügyeleti mechanizmusra, amely lehetővé teszi, hogy jobban felügyeljük, hogy a tagállami hatóságok hogyan végzik a tevékenységüket, beleértve a gazdasági szereplőket is. Eh, itt van a légi közlekedés példája, a légi közlekedés biztonsági ügynökség könyvben lehetőséggel bír arra, hogy eh, auditálja ezeket az intervenciókat. Én is dolgoztam a polgári légi közlekedésben, és volt ez az audit a tagállami hatóságoknál, és van itt egy közösségi mechanizmus, ami létezik ezen a területen. Szeptember 11-et követően a bizottság megkapta a mandátumot, hogy közösségi szintre emelje a légi közlekedést. Azt hiszem, hogy ezt egy hónap alatt végrehajtottuk. Volt egy eh, csapat a DigiMove-nál, amely ellenőrzi a, lé, a repülőtereket, hogy a biztonság intézkedések betartása kerüljenek. Tehát itt van egy európai szintű felügyeleti ö, hatóság. Nos, itt a független hatóságot illetően Először is a piacfelügyeleti mechanizmust kell megreformálni, és ez jelenleg zajlik ennek a vitája a parlamentben. Létre kell hozni az audit lehetőségét, meg kell erősíteni a nemzeti hatóságok függetlenségét, harmonizálni kell a végrehajtást, meg kell könnyíteni, hogy a bizottság közvetlenül vizsgálatokat folytathasson, szankcionálhasson, bekérese a járműveket, és ez a bizottsági javaslata konkrét intézkedésekről van szó, hogyha fennel a politikai szentik, akkor javítani lehet a rendszeren. Költséghatékonysági elemzés, ezt, meg, ezt végrehajtottuk a 2015. októberi döntés révén, és a konformitási tényezőt, amelyet a bizottság javasolt, hát ezt nem fogadták el, sokkal jobb ez a döntés, mint az, hogy a zsákutcában maradunk. Aztán itt van a felelősségi irányelv, a környezetvédelmi felelősségi irányelv. Itt egy fitness check zajlik jelenleg, és ezt más területre is ki lehet majd terjeszteni. Itt van egy ellentmondás, mondja Dani asszony, ugye itt mennyien haláloznak el az nitrogénoxid kibocsátás okán, ugyanakkor az autógyártók továbbra is szennyezhetnek ezen járművek révén. Hát tényleg zseniális ez az Európai Bizottság. A tanács fogadta el ezt, nem a bizottság, hangzik a válasz. Uh, Miss Avi, to conclude this round of questions, please. ezt a Köszönöm, elnök úr, jó estét kívánok. Kalehi Kreszpónak, és egy kérdésem lenne azon finanszírozásokat illetően, amelyeket az autogyártók kaptak a 12-es cikk alapján a 715-ös rendeletben. Nos, szeretném tudni, hogy a dízeljárművek esetében tudjuk, hogy ezek átlagban hétszeresen haladják meg az engedélyezett határértékeket, és már jó ideje nyilvánvaló, hogy ezek a járművek nem felelnek meg a valós vezetési körülmények között végzett tesztek eredmény nem felelnek meg a határértéknek. Nos, ön azt mondja, hogy finanszírozásokat bocsájtottak ki a tagállamokban. Az alábbi 12-es cikk értelmében a 715 ötös rendelet értelmében, és akkor ezek a finanszírozások, támogatások, ezek illegálisnak minősülnek-e, illetve a bizottság milyen módon monitorozta ezen támogatások odaítélését? Köszönöm a kérdést. Nagyon érdekes ez a kérdés, ugyanis ez a 12-es cikk a rendeletben, ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy pénzügyi ösztönzőket hozzanak létre azon autógyártók javára, amelyek megfelelnek a jogszabályban foglaltaknak. Tehát ez a kevésbé környezetszennyező autókat volt hivatott támogatni ez az ösztönző. Nos, ezen ösztönzők a határértékek betartásától kell, hogy függjenek, mely határértékek a jogszabályban szerepelnek, és azon lehetőségtől is függenek, hogy ugye a környezetszennyező járműveket vagy ki lehet vonni a forgalomból, vagy pedig utólagosan fel lehet szerelni olyan készülékekkel, vagy berendezésekkel, amelyek környezetbaráttal beteszik őket. Nos, tehát ugye létrejöttek ezek az ösztönzők, amikor változás van, akkor a bizottság ellenőrzi ezeket az ösztönzőket, hogy az állami támogatásokkal kapcsolatos jogszabálynak megfelelnek-e. Az autógyártók általában nem vitezünk ezekről az ösztönzőkről, noha vannak olyan esetek, amikor egyes autógyártók, amelyeknek problémák voltak, azok regionális alapból kérnek támogatásokat, és a bizottság pedig ellenőrzi, hogy jogosultak-e ilyen támogatásokra meg kell vizsgálnom ezt a kérdést a szolgálataimmal, hogy vannak-e konkrét példák, amikor ilyenfajta támogatásokat kaptak autógyártók. Akasztó arra gondolni, hogy ezen finanszírozásokat ö, ö, abszolút válogatás nélkül használták, és nem pedig arra célra, hogy környezetbarátabb autók legyenek a közlekedésben. Az utolsó kérdésem a a Common Artemis Driving Cycle tesztciklusra vonatkozik. Szeretném tudni, hogy ismeri-e ön ezt az eljárást, mert nagyon gyakran más tanúk a bizottság részéről úgy tűnik, hogy nem is ismerik ezen teszt eljárást, amely azonban már létezett a 715-ös rendelet kidolgozásakor is. Ez tehát egy érvényes alternatívája lehet-e az NEDC tesztnek? ugye akkor nem így tekintették ezt, ugyanakkor ez a teszteljárás még az autógyártók részéről is alkalmazásra kerül, hogy valóban reálisan lehet, lehessen monitorozni az emissziókat, akár a prototípus szakaszban, akár a gyártási szakaszban. Hogy lehetséges, hogy a bizottság ezt a tesztet nem is értékelte, mint érvényes alternatívát? Köszönöm szépen a kérdést. Ön egy olyan időszakról beszélt, amikor én még nem voltam a felelős ennek a témának. Ugye itt 2007-ről van szó, én 2012-ben kaptam ezt a posztot. Itt különböző rendszerekről van szó. A központunk, a CCR megvizsgálta ezt, és döntő szerepet játszott ezen munkálatok során. Az volt a cél, hogy ellenőrizzük, hogy melyek a legalkalmasabb tesztek, a problémáink megoldására. Miután az összes eljárást megvizsgáltuk, tudván, hogy különböző opciók vannak, a CCR négy módozatot vizsgált. A jelenlegi ciklus javítása, a leatórikus ciklusok, emissziós modellek és a PEMS, a mobil mérési készülékek. Technikai szempontból ez volt a legtöbbet ígérő, annak érdekében, hogy garantáljuk, hogy a reális időben a kibocsátások megfeleljenek a jogszabály által előirányzott küszöbb értékeknek, hogy a jelenlegi különbségeket elkerüljük. Nem vagyok azonban szakértő. Az Artemiszel kapcsolatosan tudom, hogy szó volt erről, mint lehetőségről, de aztán nem ezt a rendszert választottuk. Ezzel, ezzel zárjuk az első kört, de nincs még vége, jön egy második kör, ahol három perces szakaszokban lehet kérdéseket feltenni majd. Elsőként Gizeke úr, ha jól tudom, alsó szászországű vendégei vannak választók közvetéből, üdvözlöm őket én is. Láthatják, hogy dolgozik ön, Gizeke úr. Üdvözlőjük őket a kibocsátási különleges bizottságülésén. Gizeke úr, parancsolj! Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Káleha úr, hogy ma itt válaszokat ad a kérdéseinkre. Üdvözlök annak is, hogy választok közvetemből jönnek vendégek. Ez egy átlátható ház, interneten is követhető minden, amit itt mondunk, ám szavazói még itt is hallgathatnak. Konkrétan azt mondta a bevezetőjében, hogy 400 ezer idő előtti halálozás és 70 ezeren belül a nitrogénnak betudható haláleset. Dali asszony éppen kiment, ő meg azt mondta, hogy 70 ez, 5 ezerrel nőtt ezeknek a száma fél óra alatt. 70-ről 75 ezer Ha valaki így politizál, hát az komolytalan. A tényeknél kell marad nem kitalálni számokat, amelyek robbanásszerűen nőnek egyik napról a másikra. Én csak úgy mondom. A Falkenberg úrral való meghallgatás során az derült ki, hogy világos jogszabályokra van szükség, egységes végrehajtása a tagállamokban, és itt nagy gond van. Tudni, 14 nappal ezelőtt a német közlekedési minisztert, Doblin, Alexander Dublin hallgattuk meg, aki azt mondta, hogy a kikapcsolási a Fiatnál 22 perces mérésnél, 20 percnél azon a lekapcsol, az sem teljesen legális, mondotta ő. Ám az olasz meg a német hatóságok egymás ellenmondó módon értelmezték a jogszabályt. Amit itt elmondott, arról, hogy ügynökség, platform vagy központosított bizottsági egység kéne létrejön, nem döntő. A végső soron az dönt, hogy azok a hatáskörök, amelyek kell ez a szerv majd bír, azon állva bukik minden. A német szövetségi minisztérium is egy, egy, egy clearing helyről beszélt. Tehát ön milyen megoldást lát arra, hogy végső soron hatékonyan megszerezhető legyen a piacfelügyelet? Muchas gracias, señor Giseke, y también muchas gracias a todos. Köszönöm szépen Gizeke úr, és üdvözlöm én is alsó Szászországból érkezett vendégeinket. Két nagyon fontos dolgot mondott el. Világos jogszabályokra van szükség Európában, Hogyha már elfogadunk egy európai jogszabályt, akkor legyen minél világosabb, hiszen 28 különböző tagállamban kell alkalmazni, ahol eltérnek a hagyományok, a nyelvek, és így tovább ezért olyan fontos az, hogy megfelelően világosan fogalmazzunk. E konkrét ügyben látni kell, hogy megvannak a földrajzi különbségek, az éh ha élet belüli, beni, eh, éklatbeli különbségek. Eh, tehát az, hogy hogyan ültetik át ezeket a helyi jogszabályokba, az világos. Ugyanakkor egyformán kell végrehajtani a jogszabályokat. Az egységes belső piac csak úgy működik, hogyha mindenütt egyformán értelmezik a szabályokat, és ezeknek egyformán érvényt is szereznek. Nem lehet az, hogy a típus jóváhagyás ügyében az egyik országban szigorúbbak a szervek, mint mások. Hiszen az egyik országban típus jóváhagyást kapott gépjármű bármely másik országban is forgalomba kerülhet és kerül is. Ezért a kiiktató eszközök ügye igencsak problémás, a fiat ügyét említette konkrétan. Az olasz és a német polgáraktól érkezett petíciót vizsgálnak jelenleg is kollégáim ez ügyben. Az Európai Bizottságnál a híresztelésekkel ellentétben nagyon sok szakértővel, ilyen szak, típusú elhagyásügyi szakértővel nem rendelkezünk, ezért kell igénybe venni a tagállami szakértők szaktudását. Muchas gracias, señor Calleja. Ya nos ha puesto... Köszönöm szépen. Ön azt mondotta, hogy En todo caso, algunas cosas... Hogy itt ö, tesztekre alapoztak. Nos, itt a hűtőanyag esetében miért nem indítottak jogsértési eljárást, mint a Volkswagen esetében? Mert ebben az esetben ugye volt egy olyan vállalat, mint a Chrysler Benz, amely olyan járműveket dobott piacra, amelyek nem feleltek meg a jogszabályoknak. Válasz, a tagállam a felelős nem végezte el a feladatát, típusjóváhagyást adott, egy régi típusjóváhagyást egy új modellnek. A Volkswagen esetében az első információkat akkor kaptuk, amikor az amerikaiak azt mondták, hogy a Volkswagen megsöti az amerikai jogszabályokat. Hány alkalommal vitáztunk vitáztak erről a dossziéről. Ugye itt a technikai, a műszaki bizottságban voltak késedelmek. Ha nem tud erre válaszolni, válaszolom majd írásban később. Válasz elküldöm majd önnek a válaszomat írásban, de ami a késedelmekkel kapcsolatos dossziét illeti, ez az autóipari bizottságban állandóan renden volt egészen itt számos alkalommal, december 18-áig legalább 5-6 alkalommal beszéltünk erről. És aztán 2015. januárjában, márciusában nem jött létre például a minősített többség, és aztán május 19-én létrejött a minősített többség, és végre el tudtuk fogadni ezt a jogszabályt. Azonban a Műszaki Bizottság minden egyes ülésén beszéltünk erről a dossziéről, ezt megerősíthetem. És az összes határidőt betartották? Hangzik a kérdés a KR 2020 közleményben foglalt határidőket? Igen, betartottuk a fő határidőket, ugye 2017-től kezdődőek ezek. A 2014-es határidőt nem tudtuk betartani, mert nem jött létre a minősített többség a bizottságban, és azért elcsúsztunk 2015-re. Azonban hogyha a komitológiai eljárásra gondolnak, akkor gyakran hónapok telnek el ilyen módon. De 2017 előtt mindenképpen lezárul az ügy. Nagyon röviden ön a válaszaiban a bizottság kezdeményezéséről szól, a visszavonást illetően a hibás járművek esetében. Ki tudja fejteni pontosan, miről is van itt szó? Válasz, a bizottság ért ezzel a javaslattal, a jogalkotási reformot, illetően a típusjóváhagyás kapcsán, amiről az imént ejtettünk szót. Amit a bizottság javasol, az, hogy olyan hatáskörön, amivel jelenleg nem rendelkezünk, közvetlenül szankcionáljuk az autógyártókat. A parlamenti képviselők azt kérdezik tőlem, hogy miért nem tesszük ezt meg, nem tudjuk tenni, a jogszabály erre nem ad lehetőséget. Aztán a bizottság ugye majd vissza akarja vonni az érintett járműveket. Ez a belső piacon nehézségeket okoz. A bizottság harcol annak érdekében, hogy megerősítse az ide vonatkozó hatásköreit. Ha ugyanis ezt nem tesszük meg, nem garantálhatjuk, hogy ne történjenek újra ilyen esetek, hogyha kézakok vannak, mint jelenleg. Köszönöm megint Gizeke úr. Köszönöm elnök úr, Kaleha úr. Másod kérdés. Utalnék arra a német aktuális vitára, amely arról szól, hogy a dizájnnek van a jövője. Hétvégén lesz egy zöld pártülés, ahol döntenek, hogy kétszer harmincig nem akarnak robbanó motort, után nem akarnak engedélyezni. 14 napja az alsószaszegi gazdasági miniszter itt azt mondta a szakbizottságban, hogy ez az állam indította el a szövetségi tanácsban ezt a kezdeményezést. Itt a miniszter ugyanakkor azt mondta, hogy itt, hogy nem tartja reálisnak ezt az elgondolást. A bizottságtól kérdezem, hogy látja a jövőjét a, a dízelmotornak 2030 is időhorizonton vizsgálva a dolgot? Muchas gracias. Yo creo que... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a Volkswagen eset nagyon jól megmutatta, hogy az autóágazat jövőben a dízel szerepet játszik. Szemben az Egyesült Államokkal Európában a dízelautók jelentős részét teszik ki a piacnak, kb. a felét. Amerikában 3-4 csak a személyautóknak dízel. Tehát az autóipar ugyanakkor nem lehet ugyanilyen a jövőben, komoly technológiai innovációknak nézünk elébe, egyre több autó fog elektromos árammal működni, hibrid motorok terjednek egyre inkább. Európában azonban a dízel szerepet játszik. Ugye a CO2 elleni harcban jelentős szerepe van, a nitrogén kibocsátása azonban magasabb. Ha a dízelnek lesz jövője, mindenképpen tisztább dízel kell legyen, mint a mostani. A, be kell tartsa a határértékeket Európában. A dízel autók tehát olyan innovációkat kell átmenjenek, amelyek kielégítik a környezetvédelmi jogszabályok keltette követelményeket. Meglátjuk, mi lesz, nehéz megmondani. Technológia szempontjából a bizottság teljes százezerében semleges kell legyen nem támogathatunk egyik technológiát a másikkal szemben. A hatóságok és a gyártók kell meghozzák a döntéseket. Mi az Európai Bizottságban, mi, a, mi feladatunk az, hogy független attól milyen technológiát alkalmaznak, betartsák a szentereket, biztonsági és környezetvédelmieket. Kállah úr, köszönöm szépen. Sem ön, sem én nem vagyunk műszaki szakemberek, vagy mérnökök ezért konfront, ezért szembesíteném Fritz Indra idézetével, aki egy motorfejlesztési szakértő mondta, hogy a robbanó motor a következő 100-300 évig jövővel bír, különösen a dízel, mert ott folyamatos lehetősége van a CO2 probléma csökkentésének, a klímaváltozás elleni harcban a CO2 a legfontosabb, és a dízel ebben jó. Tehát, hogyha műszaki szakértőket hallgatunk, akkor nem csak 14 év múlva, hanem 100 év múlva is belső égésű motorokra kell támaszkodnunk. Mi erről a véleménye? Le felicito porque ha descubierto por mis respuestas que no soy un técnico. Igen, gratulálok. Nem, követ, kikövetkeztető, hogy nem vagyok szakértő, műszaki ember. Hát valóban ez így van, ezt nem is tagadtam. A fontos az, hogy a széndiokszid kibocsátást alacsonyan tartó dízel motoros járművek megvalósíthatóak, ez technikailag lehetséges, hogyha a nitrogén oxidok kibocsátásának szintjét is tartják, hát miért ne folytathatnánk? Miért nem maradhatnának forgalomban? Köszönöm, de a múlt héten a kollégájától olyasmit hallottunk, aminek nagyon örültem, mi szerint a jelenlegi körülmények között a technológia nagyon komoly lehetőségeket rejt. A technológiai semlegesség, mint olyan nem létezik, ön pedig e mögé próbált bújni. Technológiailag nem lehet semleges az Európai Uniós szabályozás. Így nem lehet szakpolitikát formálni, a ma délután elhangzottakból számomra világosan kiderült, hogy a problémának csak a, az érmének csak az egyik oldalát vizsgálják. Persze, jogi normákban lefektetett határértékeket meghaladó kibocsátásokat mértek, de az emisszió honnan honnan származik a, általában a mobilitást kell újra gondolnunk Európában. Miért nem írt, írt a városoknak, hogy javítsanak mobilitáson, de miért nem írt a cégeknek, hogy a technológiát fejleszék, hogy az emisszió csökkenjen? miért nem szólíthatja fel a főigazgató az Európai Bizottság részéről a cégeket, hogy környezetbarátabb technológiát fejlesztenek ki? Igen, a clean technology, a környezetbarát technológia előmozdítása, ez az egyik fő célom környezetvédelmi főigazgatóság elnökeként. De hát ugye most két szeres minőségben is itt vagyok, mint jelenlegi környezetvédelmi főigazgató, korábban pedig a vállalkozás ipari fejlesztésért voltam felelős a Fontos, hogy a piacra forgalomba, piacon forgalomba kerülő autók egyre környezetbarátabbak, egyre kisebb kibocsátásúak legyenek. Köszönöm, de hát közben a mérés technika is változott. Hogyha a mérés technika változhat, akkor a gyártás technika miért nem? Persze, változtathatunk a normákon, a szabványokon, határértékeken. Ha tudjuk, hogy hova tartunk, akkor meg lehet egy útvonalat tervezni. Az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek nem tudom, hogy megmondjuk, hogy milyen autókat gyártsanak. Ez, ez, ez, ez kéretlen eh, tanács eh, lenne. De például a közbeszerzésen keresztül igenis lehet a környezetbarát technikát előmozdítani. A körforgásos gazdaságon keresztül is el tudjuk ezt élni. Egyik pillanatról a másikra ez az átállás persze nem megy, az világos ösztönzőket ugyan adhatunk, hogy a városokban a levegő minőségi javuljon. Köszönöm ezt, amit elmondott, de Egy éve vagyok csak környezetvédelemért felelős főigazgató, ez nagyon rövid idő, hadd legyek optimista, hogy az elkövetkezendő tíz évben jobb lesz a helyzet. Még egyszer szeretnék visszatérni arra a kérdésre, ami 2014-ből datálódik Falkenberg úr írta önnek, és itt a különböző emissziós elkerülési technikákról volt szó, és ebben a levélben egy melléklet is kellett volna, hogy szerepeljen. Nos, ez a melléklet soha nem érkezett meg önökhöz, vagy legalábbis jelentős késedelemmel, még pedig 10 hónapos késedelemmel. Jelenleg az e-mailek korszakában, az egy az egyben kommunikáció korszakában élünk, és a jobb szabályozás időszakában a bizottság részéről, nos azt hiszem mindenek fényében 10 hónapot várni egy mellékletre, ez elfogadhatatlan. Hogyan tudja ezt az eljárást megmagyarázni? Nos, jó magam is próbáltam magyarázatot találni erre a kérdésre, de nem sikerült. Az, hogy kb. egy évvel később érkezett meg a melléklet. Én is kértem magyarázatot, talán dolgokat jobban is lehetne intézni. Tényleg majd egy évvel később kaptuk meg a mellékletet, ez sajnálatos, többet nem tudok erről mondani. Kérdező, most a látogató csoport előtt kell kimentenem a bizottságot ezért a hibáért. Nos, a bevezetőben Kalera úr a PEM-ekről szólt, és a hatékonyabb felülvizsgálat jövőjéről az ED tesztek kapcsán a mobil mérő készülékek esetében is. Az a gond, hogy a szakértők azt mondták, hogy nagyon pontatlanak ezek a mérések, akár 20%-os változók is vannak, és a valós értékek a levegő tisztentartása tekintetében nem deríthetőek fel. Mikortól számolhatunk megbízható mérési módszerekkel ezen PEM készülékek esetében? Yo creo que el informe del Centro Común de Investigación de dos... A 2013-as jelentés nagyon érdekes volt. Itt a különböző rendszerek előnyeit, hátrányait elemezzük. Technikai szempontból a PEM rendszer a legjobb. Ugyanis ez valós körülmények közötti kibocsátás értékeket ad a kezünkbe. Ezen rendszerrel megismerhetjük a gyakorlatban, hogy milyen kibocsátásokkal bír egy autó. A jellegi rendszerek a városon belül és kívüli ciklusok esetében. Nagyon sok ilyen esetet nem fednek le a labortesztek. A labortesztek sok mindent mondanak, de aztán a valóság ettől eltér. Sokkal magasabbak az emissziók, mert a ciklus nem volt reprezentatív. De hogyha a PEMEK előnyeit mérlegeljük, akkor kiderül, és ezt egyébként a közös kutatóközpont is megerősítette, akkor kiderül, hogy végeredményben hatékonyabbak lennének ezek, és mi lennénk az első régió a világon, amely ilyenfajta ellenőrző rendszereket léptet életbe. Ez egy rendszer, ez egy európai standard, norma, és a többi része a világnak majd követ minket. Ezt a rendszert követi Kína, India, Korea és Oroszország is. Mi vagyunk az elsők, amelyek előrelépést teszünk majd a PEMEK irányába, és ez aztán globális standardé válik. Ez valóban nagyon fontos az ipar, a vállalatok szemszöge szempontjából, de különösen a közegészségügy szempontjából. Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy nem fog még egyszer megismétlődni egy ilyenfajta eset a tesztek ugyanis nem mérték a valós kibocsátásokat, sajnálom hozzá képviselő. Köszönöm. Egyike vagyok utolsó hozzászólóknak, úgyhogy megpróbálom lezárni mindazt, vagy összefoglalni, amit elmondtak itt. Az a benyomásom, hogy ön szerint az Európai Bizottság nem tett semmi rosszat, semmit sem hibázott el a múltban, és főképp a tagállamoké a felelősség. Ám semmit sem sajnál utólag, azt látva tudva azt, amit tud. Nem kell másképp csinálni valamit? Köszönöm a kérdést, mert nem azt mondom, hogy mindent jól csináltunk, és hogy nem tettünk volna, nem lett volna semmi hibánk. Nagyon és nagyon dühös voltam, amikor kibukott a Volkswagen botrány. És tudja, mit csináltam a legjobban? Azt, hogy nem volt hatásköröm arra, hogy lépjek. Mert a jogszabály nem engedte meg nekünk, hogy tovább menjünk a felelősség hatáskör megosztásban a rendszer így működik. A gyártó be kell tartsa a jogszabályt, a tagállam érvényesíti azt, a bizottság pedig felülvizsgálja. Utólag visszanézve, persze nagyon sajnáljuk, hogy mi történt, és azt szeretnénk, hogy bárcsak se történt volna ez, hiszen ez kockáztatja az európai hitelességet. Európaiként nem örülök de azt is el kell mondjam, hogy a korlátozott hatáskörünkön nem tehetünk mást. Ez a következő kérdésem tárgya, mert ön is, meg Falkenberg is elmondta, hogy voltak éppen szükség van egy önügynökségre, amely egy jobb európai felügyeletet biztosítana, jobban tudni felügyelni a piacokat, hiszen jól tudjuk, hogy nem elég a piacok felügyelete a tagállamokban akkor a bizottság mi nem javasolt ilyen ügynökséget, ennek létrehozását, hiszen ez volna egy megoldás. Ezzel lehetne megakadályozni egy új botrányt. Nagyon fontos pontot hozott fel, és válaszomban azt is felvetném, hogy talán másik hiba az volt, hogy túlzottan koncentráltunk a tesztek megváltoztatására és kollégáim egymással harcoltak, dolgoztak, vizsgálták a kompromisszumokat, módosítókat, hogyan lehetne a, a technikai autócsoportban, a tényleges közötti körülmények közötti csoportban stakeholderek egyeztetve, holott legalább ilyen fontos tett volna, mint a tesztet megváltoztatni, a piaci felügyeletet létrehozni. Egy ügynökséggel szemben vannak alternatívák. Ugye az ügynökséghez politikai akarat megállapodás kell. A múltban amikor nagy válságok voltak a közlekedésben, akkor a bizottság javasolta ügynökség felállítását. Az Rika meg a Prestige után az Európai Hajózási Biztonság ügynökséget Palacio biztos javasolta. Elszámoló. De vannak más mechanizmusok is. Nem kell feltétlenül ügynökség, amit ön mondotta, arra van a szükség. Független felügyeleti mechanizmus. Lehet peer review, lehet a bizottság. Bocsánat, hogy vérbeszakítom tíz éve dolgozom belső piaci kérdésekkel képviselőként. Oly sok helyen láttuk, hogy a tagállam nem ellenőrzi a piacokat hatékonyan. Ő nem javasol ügynökséget, de még konkrét célt sem, hogy mennyi piacfelügyeletet kéne adni a tagállamnak, hogy elérnie. Nincs javaslat? Szerintem van javaslat, és ha nem ügynökséget javaslunk, akkor egy független típusú vagyási rendszeren. Dolgozunk a függetlenségen, az auditokon, a bizottságnak hatáskört adnánk a vizsgálaton, a büntetés kirovásra, betartatásra, visszahívása kell hatáskör, egy erős mechanizmus jön létre. A másik dolog, ha már nem hozunk létre ügynökséget, és hát nyilván nem meg őket, hogy mit mondok, akkor használjunk egy már működő ügynökséget. Ott van Kopenhága, Kopenhága egy első generációs ügynökség, nincs hatás, komoly hatás, csak adott hogy gyűjt. De ott, aztán ott a JRC, meg van a műszaki szakértelme, játszhat szerepet, lehet több szakértelmet összegyűjteni a bizottságban. A repülős biztonságban van egy olyan felügyelő jutunk, amely körbejárja a reptereket, és vizsgálja. Ehhez abban forrás kell, Jelenleg nem tudják meglátni eh, kollégáim ezt. Vikasszony. Elnök úr, nincs már kérdésem, ami volt, arra már válaszoltak. Köszönöm akkor jelentéstevő, Táva Videgán úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Kályeha úrnak a részletes és világos válaszokat amiket megosztott velünk a mai délután során. Van egy dolog, ami azonban írtózatosan meglep, ez a következő. A környezetbarát közlekedési energia jelentésben vizsgált autók akár 20-szorosan is túllépték a határértékeket kibocsátás terén. Nos, ezt többször is hallottuk, köszönöm a kérdést, hogy 20-szorosan túllépték a határértéket, akkor tisztázzuk egyszer mindenkor. Az ICCT tanulmányáról beszélünk. 15 különböző gépjárművön végeztek vizsgálatot. 12-t Európában, 3-at Amerikában helyezte forgalomba típusú lehagyással. Az amerikai autók lépték túl 20-szorosan a határértéket, az Európai Unióban típusú jóváhagyásra rendelkező autók négyszeresen, még mindig rettenetesen magas, de hát ez a korábbi beszámolóknak megfelelő tehát amikor 20-szoros túlépésre beszélünk, akkor fogalmazzunk világosan, ezek nem európai, hanem amerikai autók voltak, és tudják, hogy Amerikában sokkal szigorúbbak a kibocsátási határok. A baj az, hogy az átlag még így is 7 szeres túlépés lett. Fontos az mégiscsak, hogy az európai jogszabályokban foglaltaknak mindenki tegyen eleget. 2014 márciusában a Vallós Emissziómérési Bizottságban is tárgyaltak erről, de a 20-szoros túlépés csak Amerikában mondható el. Jó rendben, köszönöm. Ez fontos dolog, hogy ezt tisztáztuk akkor. De miért Amerikában derült mindenre fény? Kérdem én. Mintha ez ügyben folyamatosan körbe-körbe járnánk. Amerika egységes ország, nekünk itt 28 tagállammal kell valamit tenni. Ott Amerikában közvetlenül nyomozhatnak, közvetlenül vizsgálódhatnak a gyártóknál, 300 mérnök dolgozik az amerikai környezetvédelmi hivatalban. Nekem összesen tíz mérnök áll a rendelkezésemre, akiknek rengeteg dologgal kell foglalkoznunk. Egész egyszerűen sokkal kevesebb szakemberünk van Amerikában. Például szoftvert is be kell jelenteni. Egy önbejelentési rendszerről beszélünk, és egy nagyon brutális felelősségi rendszer. Európában 28 különböző tagállami hatóság tájékoztatja egymást, persze a kölcsönös bizalom alapján működve, már amikor bíznak egymásban. Alapvetően tehát arra van szó, hogy az európai rendszert kell megerősíteni, és sokkal robosztusabbá tenni. Nem tudom ezt másképp mondani. Lehet, hogy van olyan képső, akinek ezzel nem tetszik, de hát egy föderális európai testületre van szükség, de ez egy személyes megjegyzésem, nem az intézményi álláspont. Ha meg lehet, hogy az utolsó és egyetlen dolog, ha úr, amiben egyetértünk ma délután, az pont, amit az imént mondott én sokkal több aggodalommal, a, sokkal több dolog nyomja majd a lelkemet mostanap végén, mint amikor elkezdtük ezt. Gyakorlatilag mindenkinek bármit lehet. És jó vagy rossz hiszeműen ugyan, de nem a bizonyítékokon, hanem a, a, a megérzéseken alapulnak a döntések. Néha komplex e, problémákra Egyszerű választ kell adni, mert ezek a leghatékonyabbak. nem ilyen-olyan mechanizmusokra lett volna szükség, a legegyszerűbb megoldást kellett volna választani, pedig nem lett volna más, mint az, hogy megvizsgálják, hogy bármiféle illegális dolog, sértő dolog történt -e a úrt nagyon aggódva térek ma este haza. Ne aggódjon, képviselő asszony. Sabe que se basan sobre un principio mutuo, que es el, por un principio fundamental, que es el de... Nyugodjon meg, a, alapvetően az intézmények és a tagállamok együtt kell, hogy működjenek. Ez az elepe továbbra sem sérül. Hogyha ezt meg ha ezt tudjuk biztosítani, akkor minden rendben. Ezt azt soha nem tudjuk garantálni, hogy senki nem sért jogszabályokat, de hát erre vannak a szankciók. És a szerény módszereinkkel az Európai Bizottságnál pontosan ezt próbáljuk megtenni. A parlament és a tanács erre kér bennünket, mi pedig ezt próbáljuk megtenni. A Cars 2020, a Cars 2020-as módszerrel is ezt próbáljuk elérni. A felügyeleti mechanizmus szigorításával szerintem ez menni fog. A típus jóváhagyási rendszerrel szerintem lehet ezen javítani. Ez a válaszom tehát. Deli asszonyi a kérdés parancsol. Euh, Kedera úr, az imént említette az amerikai jogszabályt, de az amerikai jogszabály kevésbé szigorú, mint a miénk, mert nem említi a normális használatot. Ugyanakkor melegszik azzal, hogy megtiltja ezeket a validációs eszközöket. És nem értem, hogy miért is van az, hogy miután megszületett az ICCT jelentése, ugye azonnal beindult a vizsgát, és nem értem, hogy európai szinten miért nem történt semmi. Miért kellett megvárnunk 2015. szeptemberét, és a trend, hogy valami megmozduljon? Ez az első kérdésem. Ön a DJ Enterprise vezetője mit is volt, mit is tett, hogy meg előlegezze a járművek átalakítását. Itt Kalera úr több milliárd a alkalmazottat küldtek el, ugye itt a környezetbarát dízerről esik szó, de nem ez a helyzet, uram, sajnálatos módon. Ugye hibrid járműveket, gázzelte hajtott járműveket készítünk, de mit tesznek, hogy ez a rekonverzációs terv létrejöjjön a járművek szintjén? valahogy utat kell váltanunk, irányt kell váltanunk, mert az alkalmazottak lesznek az utolsó áldozatai ennek az ügynek, és ugye itt a Volkswagen kérdés, vagy a munkahelyekkel való zsarolás, nem erről van itt szó, és hogyha a DJ Enterprise nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor nagyon nagy problémák alakulhatnak ki most, amikor nagyon sokat beszélünk a beruházásokról, és nagyon jól tudjuk, hogy szükség van a beruházásokra, tehát ugye itt a tömegközlekedés területén, a járművek átalakítása területén van egy hatalmas potenciál a beruházásokra, és érdekelne, hogy mit tesznek, illetve számításba vették ezeket az intézkedéseket. Válasz, köszönöm, Deli asszony. Nagyra becsülöm az ön aggodalmát, amely a kérdésem mögött lejtő, rejtőzik, ez indokolt, és jó, hogy megkérdez ezt illetően. Most azon járműveket illetően, amelyek már a piacon vannak, és amelyek problémát jelentenek, fel a úr, aki környezetvédelmi biztos, Biankovska asszonyhoz fordult a parlamenti meghallgatást követően, és azt kérte tőle, hogy vizsgálja meg, mely intézkedéseket lehet foganatosítani ezen járművek vonatkozásában. Nem lesz könnyű, de itt valódi probléma áll fenn, hiszen ezen járművek nem felelnek meg a jogszabályoknak, tehát itt mindenképpen megoldásra van szükség. Ezen a kérdésen dolgozik a bizottság. Ami pedig a környezetbarát közlekedést illeti, ön ugye felvetette ennek szociális kihatásait, hiszen fontos szociális kihatása van mindennek a munkavállalókra. Azt hiszem, hogy itt lehetőség van arra, hogy a környezetbarát közlekedéssel kapcsolatos közleményünkkel egy vita keretet jelöljünk ki. Ugye a KS 2020-ról beszéltünk sokat, most egy új kezdeményezésünk van. Fontos, hogy önök is részt vegyenek ebben, az Európai Parlament. 2030-ig, tehát Együtt elgondolkodhatunk azon kihívásokon, amelyekkel az autóipar szembenéz, technológiai, fenntarthatósági, biztonsági és versenyképességi kihívások ezek, hiszen itt 12 millió ö, munkahelyről van szó itt Európában. Azt hiszem, hogy együtt kell dolgoznunk, és az intézményekkel, a tagállamokkal, az autóiparral, a munkavállalókkal egy megállapodást kell kidolgoznunk a jövőbeli fejlődés szempontjából, és akár két oldalú megbeszélés keretében is folytathatjuk, hogy hogyan lehet aktívabban dolgozni ezen a területen. Ezzel zárjuk e szavakkal az ülést. Köszönjük szépen, hogy eljött, és részt vett a meghallgatásom. Köszönöm képviselőtársaimnak hogy többé-kevésbé tarták az időt. Köszönjük a titkárság munkáját. Reméljük Liza maradt időt, hogy megünnepeld a születésnapodat, amely ma van. Találkozunk legközelebb, írásos kérdéseket be lehet Kereka úrnak terjeszteni, küldjék ezeket az emisz titkárságnak péntig 18-áig. Következő ülésünk november 24-én lesz Szegolán Royal asszony meghallgatásával, aki közvédelmi miniszterként szolgál a francia köztársaságban.